Good morning, colleagues. Uh, we begin with the adoption of the agenda. Jó reggelt, kollégák! Kezdjük el a munkát a napi rend elfogadásával. És az elnöki közlemények között megemlítem, hogy horvát, dán és gél nyelven nincs tolmácsolás, a többi nyelven van. A koordinátori ülés eredményeit elfogadjuk. a Metszólát az Európai Határ és Parti Őrség előadója, Sargentini asszony a közös standardok és eljárások az illegálisan itt maradó harmadik országbeli állampolgárok visszatérítésének a felülvizsgálatával kapcsolatos témában előadó. Ez a két kinevezés, amit be kell, hogy jelentsek és akkor ezeket támogatunk, aztán delegált és végrehajtási aktusok. Október 3-án a parlament kapott egy végrehajtási döntéstervezetet, az éves értékelő programot a bizottságtól, 2019 Schengen, és a Libe újságban mindenki elolvashat, olvashatott erről október 5-én, a belső határidőt pedig október 17-ben szabtuk meg, és a 1053 per 2003-as tanácsi rendeletre alapozzák ezt, és 11 óra 30-kor pedig szavazunk, úgyhogy kérek mindenkit, hogy készítse ki a szavazó kártyáját, és ezzel el is érkeztünk az első napi rendi pontunkhoz. Nagyon örülök annak, hogy itt van velünk az ELZO képviselője, és hogy meghallgathatjuk a beszámolót a Libe Bizottság kiküldetéséről is az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalba Máltára. Nagyon fontos kiküldetés volt ez, úgyhogy kíváncsi vagyok. Még azt gyorsan megemlítem, hogy az EZO segít bennünket információkkal abban is, hogy hogyan hajtjuk végre a jogszabályokat az EU határain lévő országokban, és Péter Niedermüllert is meghallgatjuk majd, és másokat is. a menekültügyi témákban, illetve az ügyvezető igazgatót is, aki az ideiglenes ügyvezető igazgatója az EASO-nak, Adu úr, tehát ő is beszélni fog arról, hogy hogyan halad a munka a hivatalban, az ügynökségben. Úgyhogy azt hiszem talán elsőként Ad úrhoz fordulnék, hogy röviden mutassa be az ügynökséget és munkáját, és utána pedig meghallgatjuk a delegációról szóló beszámolást. Ha jól tudom, akkor beszámolott, akkor Anderson asszony lett volna, aki megtartja ezt a beszámolót. Kérdezem, hogy ő helyettesíti valaki, nem, Martina ide fog érni, tehát Martina tartja meg a beszámolót, akkor először Adó úrnak, az ELZO ideiglenes ügyvezető igazgatójának adom meg a szót, és legyen szíves, tartsa meg a beszámolóját. Vannak diái is, ha jól tudom. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők! Nagy örömmel mutatom be önöknek a 2017-es éves jelentést az uniós menekültügyi helyzetről. Ezt a referencia dokumentumot már 2011 óta adjuk ki éven, minden évben. Önök tulajdonképpen hamarabb megkapták ezt a kész kiadványt, mint én most. 2011 óta pedig nagyon sokat fejlődött, változott ez a kiadvány. A statisztikai adatokra, figyelünk, a, követjük a jogalkotási, politikai, gyakorlati és esetjogi változásokat nemzeti szinten és EU-s szinten. A közös európai menekültügyi rendszer működését is, gyakorlati működését is leírja. Hasznos eszköz számunkra az a jelentés, olyan területek beazonosításában, amelyeket még javíthatnánk, mert így jobban tudjuk összpontosítani az erőfeszítéseinket oda, ahol azokra szükség van. Több helyről kaptunk információkat, hozzájárulást, nemzeti közigazgatási rendszerek, bíróságok, civil társadalom, a UNHCR nagyon fontos szerepet játszott, európai intézmények természetesen, és ezek alapján a próbáltunk kiegyensúlyozott és objektív elemzést készíteni a 2017-es helyzetről, kihívásokról és a tanulságokról. Huszonegy civil szervezettől kaptunk információkat. A következő dián a tendenciákat szeretném bemutatni 2017-es évben, és majd ezután fogok kiemelni egy-két fontos dolgot. A, például a közös menekültügyi rendszer végrehajtásával kapcsolatban. Tehát 2017-ben az első dolog, amit el kell mondani, az az, hogy több mint 700 ezer kérelmet nyújtottak be. Ez 44%-kal kevesebb, mint 2016-ban. Úgyhogy nagyon nagy visszaesés ez az előző évhez képest. 2016-ban a benyújtott kéremek száma az még mindig magasabb volt, mint a válság előtti, úgynevezett válság előtti szint, de aztán 2018 első hónapjaiban már látszódott, és kérem szépen a következő diát, tehát 2018 első hónapjaiban már látszódott, hogy ez a csökkenés az folytatódik. Tehát eddig 16%-kal kevesebbet rögzítettünk, kevesebb beadott kérelmet, mint 2017 első szemeszterében. Ez a piros nyíl mutatja a nagy különbséget a 2016 és 17-es év között. Aztán pedig a származási országokat nézzük, a nemzetkö- akik a nemzetközi védelmet kérik, leginkább 2017 és 2018-ra is igaz a szíriaiak, irakiak és afgánok. Tehát ez az a három fő nemzetiség, amely leginkább az EU-t célozza meg, és nemzeti, nemzetközi védelmet kér. 108 ezer kérelmet nyújtottak be a szíriaiak 2017-ben, de ez 70%-kal kevesebb, mint az előző évben, és egyébként hasonló számadatokkal szolgálhatnék az irakiak és az afgánok esetében is. Vannak olyan nemzetiségű, nemzetiségek, amelyek nőttek, Törökország, Grúzia, Kolumbia, Venezuela, tehát az, ezekből az országokból származó kérelmek száma nőtt. A következő diánát remélem, hogy látják az adatokat, egy picit aprócskák a számok de itt az látszik, hogy a tagállamok fele körülbelül kevesebb kérelmet kapott, mint 2016-ban. Igen jelentős ez a visszaesés. A legnagyobb visszaesés az Németországban tapasztalható. 250 ezerről 250 ezerre esett, estek vissza, kérem meg 800 ezerről, tehát a maga a grafikon is egy kicsit más több mint fél millió kérelemmel kevesebbet nyújtottak be Németországban, és ez egyébként befolyásolja a teljes menekültügyi helyzetet az EU-ban. Hogyha most még egy-két konkrét példát nézünk, akkor lehet látni, hogy Franciaországban ötödével nőttek a kérelmek, kb. 100 ezer kérelemről van szó, Spanyolországban 2017-ben majdnem megduplázódott a kérelmek száma, ez főként a venezuelaiak miatt van, hiszen ők a vízummentes rendszert használják, így jönnek Spanyolországba. A következő dián a 2018-as év első szemeszterét látjuk, igen hasonló a kép. Egy-két kivétel van csak a többi helyen folytatódott a csökkenés. Franciaország az egyik kivétel, itt látszik, hogy a kérelmek száma továbbra is nő. Spanyolország és Ciprus a másik két ország, ahol nőtt a beadott kérelmek száma. És Olaszország esetében viszont nagyon nagy a visszaesés. Több mint a duplájával kevesebb a benyújtott kérelmek száma, mint az előző évben következő dián a még függőben maradt ügyek, elnézést kérek, hogy egy kicsit ilyen ipari jellegű kifejezést használok, tehát a még mindig függőben lévő kérelmek láthatók. Első, illetve másod fokon is, tehát ugye a fellebbezési szakban lévő kérelmek, és igen érdekes, amit látszik. Ez az első alkalom több év óta, hogy az Európai Unióban csökkent a még el nem bírált kérelmek száma az előző évhez képest. De azért, mielőtt még nagyon lelkesednénk, azért azt elmondom, hogy egy millió ilyen kérelem bírálatlan egyelőre az EU-ban. Ha megpróbáljuk ezt tovább elemezni, és az Eurostat, illetve az EASO adatait is összevetjük, ez a következő dián látható, Tehát itt az látszik, hogy a, az első fordulóban, első körben igen jelentősen ö, nőtt a, az elbírált ügyek száma, az elbírált kérelmek száma. Viszont, ha megnézzük azokat a kérelmeket, amelyek a második körben maradtak még elbírálatlanul, tehát ahol fellebeztek, akkor azért látszik, hogy gyakorlatilag áttolódik ez a feldolgozatlan esetszám a második szintre. Tehát gyakorlatilag azt jelenti, hogy az első körben igyekeznek a 2016-os kérelmeket ugye megoldani, viszont a kérelmezők, akiknek a kérelmét elutasították, tovább mennek, még mindig bent vannak a rendszerben. Ezt fontos kiemelni. Az ELZO egyébként a bíróságokat is támogatta. Az elmúlt két évben nagyon nagyban megerősítettük ezt a támogatást, amit nyújtottunk, szakmai képzéseket biztosítottunk a bíráknak többek között, elemzést, útmutatásokat adtunk, dokumentumokat adtunk, tehát hogy hogyan lehet a másodfokon eljárni. A következő dián az látszik, hogy hány döntést adtak ki, és itt is érdekes megjegyezni, és ez egyébként megmagyarázza, hogy miért csökkent ennyire a feldolgozatlan kérelmek száma, tehát 40%-kal kevesebb volt, de a döntések, amelyeket meghoztak 2017-ben, csak 13%-kal kevesebb ezeknek a száma, mint az előző évben. Ezen a dián látszik még a különböző döntések, határozatok között közötti megoszlás is, tehát lehet látni, hogy majdnem a fele a 2017-es határozatoknak pozitív volt, tehát az azt jelenti, hogy megkaptak vagy menedék, menekült státuszt, vagy kiegészítő védelmet, vagy humanitárius védelmet az érintett személyek. A 2018-as évben azt látjuk, januártól júniusig, hogy körülbelül ugyanilyen a tendencia, a pozitív döntések egy picit csökkentek talán, az első szemeszterben 40%-nál vagyunk hogyha az összes fajta védelmet figyelembe vesszük, ami megadható. A következő dián, ez az utolsó dia egyébként, ami az adatokat mutatja, és utána majd az általánosabb megjegyzések következnek. Itt lebontottuk a kérelmeket a származási ország szerint. Baloldalt láthatóak a meghozó döntések, és a másik oldalon pedig a döntések típusai lebontva kategóriák szerint tehát, és hát lehet látni, hogy ugye nem különbözik. A két oldal nézzük az a kiugró eseteket, tehát például ugye a szíriai kérelmek esetében több mint 90%-át az ilyen kérelmeknek pozitívan bírálják el, miközben az albán esetben nagyon alacsony a pozitívan elbírált kérelmek aránya, ez a két szélsőség. És akkor a javasolt a rendelettervezethez képest, még mondanám, hogy két évvel ezelőtt egy ilyen tanácsadó gyakorlatot is elindítottunk, Afganisztánról ki is adtunk útmutató dokumentumot, ennek pont az a célja, hogy sikerüljön megállapodni, és mindenki, hogy mindenkinek ugyanaz az információja legyen az afganisztáni helyzetről, és hasonlóan kezeljék az Afganisztánból beadott kérelmeket. So, now focusing on... Most pedig nézzük a legfontosabb pontokat a tematikus összefüggések alapján. Ha megnézzük az eljáráshoz való hozzáférést, ezt ismerjük már, ugyanis az elvek ismertek, csak egy nemzeti hatósághoz lehet a kérelmet benyújtani, és vannak aggályok, amiket a civil szervezetek hangoztatnak ezzel kapcsolatban néhány ország esetében és itt az eljárások alkalmazása problémákat okoz, és hát bizony visszatérítések is vannak számos tagállamban, egy elutasítások, amelyekről szintén az emberi jogi ügynökségek számoltak be. Egyébként 2017-ben a, újra bevezették a, a, a Schengen határokon is az ellenőrzést néhány esetben. Másrészt pedig azt is látjuk, hogy az eljáráshoz való hozzáférést konkrét csatornákon is kínálják, és így be lehet jönni az EU országokba szervezett módon, és ez azt tartalmazza a megfelelő vízumok kiadásával, különleges vízumokról van szó, és ez megfelelő lehetőséget kínál az Európa való bejutásra. 2013 óta több mint 20 ezer vízumot adtak ki ilyen módon Németország esetében elmúlt évben. A szíriaiakra nézve, egy Belgiumban is létrehoztak egy konkrét programot, de erre és fontos trend továbbá, hogy az 2017-es tapasztalatok alapján, hogy a, amikor végignéztük a jelentkezéseket, a kérelmeket, eh, hosszú várakozási időre kell ők, miközben már regisztrálták őket, és eh, a feldolgozás is elhúzódott. Az egyik eh, kulcs aspektus abban az, hogy az integráció a befogadás és a regisztráció ugyanazon a helyen történik, és ez szerencsés lenne, ha minden meg lehetne valósítani, mert ez a késedelmeket megakadályozza. Következő. Annak érdekében, hogy a védelmet biztosítani tudjuk, és az emberek lássák, milyen jogaik és kötelezettségeik vannak a kérelmezőknek, megfelelő információt kell biztosítani, mert hozzá is férnek kellő időn belül. Itt azt látjuk, hogy korszerű technológiákat alkalmaznak a nemzeti igazgatások ezen a területen, a szociális médiát és mobil alkalmazásokat. Egy, Másik fontos dolog az a tolmácsolás természetesen, a megértés fontos a kérelmezők és a hatosak között. 2017-ben átlagban elmondhatjuk, hogy az EU plusz országok 44 országból kaptak külön kérelmeket, vagy nemzet pillanatnyilag 35-nél tartunk, és Eh, hát egyre nagyobb kihívást jelent ez a tolmácsolási szolgálatoknak, eh, és eh, a tagállamok egyre inkább az új technológiákat is bevetik a tolmácsolás érdekében, a videokonferenciákat, minden legalábbis az Egyesült Királyságban, Hollandiában és Görögországban látjuk, hogy a korszerű technológiák terjednek a jogi támogatás is nagyon fontos a kérdezők számára, hiszen hatékonyan kell a jogokat biztosítani. 2017-ben azt látjuk, hogy két irányba indulnak a dolgok, széttartó fejlődés van, egy konszolidációt figyelünk meg, és Belgium, Bulgáriában, de vannak más tagállamok is, ahol azt látjuk, hogy igyekeznek csökkenteni a bejutás mérben Magyarországon. Most egy néhány fontos változtatásra hívnám fel a figyelmet meg lehetősen komoly jogalkotási tevékenységet láttunk. 2017-ben egy sor tagállamban módosították az idevágó jogot, Ausztria, Magyarország, Belgium, Olaszország említhető. Általában azt mondhatjuk, igyekeztek az integritást, a hatékonyságot és a minőséget a menekült eljárásokban biztosítani, de számos tagállamban speciális külön módokat, különleges esetek kezeléseket kívánnak biztosítani egy sor tagállamban a kérelmezőknél ket igyekeznek elutasítani, de még jól indokolt kérelmeket is gyakran ez is előfordul de hát vannak olyan tagállamok is, amik mondjuk a szíriaknak gyorsított eljárást kínálnak, a digitalizáció, az új technológiák is fontosak, ezekkel is igyekeznek a kérelmezők adatainak feldolgozását felgyorsítani, és az első lépések az eljárásban hasonlóak, számos esetben ezeket fel lehet gyorsítani. A tagállamok a kapacitásaikat erősítettek Görögországban, Finnországban, Luxemburgban, Szlovákiában láttuk, hogy több forrás biztosítottak és jól képzett külön személyzetet igyekeznek kialakítani a különleges esetekre nézve. Nemzetileg egy biztonságos származási ország lista kialakítása is fontos. Szeretném megígézni, hogy az elmúlt két évben hat különböző tagállam Grúziát felvett egy ilyen listára. És nagyon érdekes még egy fejlemény a nemzeti hatóságok esetében, hogy a védelmet elvonják olyan menekültektől, vagy kedvezményezektől, akik nem szorulnak erre már rám. Most pedig nézzük meg a fogadást, a befogadást. 2017-ben azt láttuk, hogy a nyomás csökkent EU szinten, általában az érkezési oldalon számos ország csökkentette a kapacitását is, oly módon, hogy bezártak a létesítményeket. Belgiumban fordult ez elő, Svájcban, Dániában, Finnországban és Luxemburgban. És a stabilabb, tehát az átmeneti szállásokból stabilabb szállásokba, stabilabb elhelyezésekre térnek rá. Számos tagállamban ezt láthatjuk, hogy van, ahol a kapacitás növekedett Olaszországban, Spanyolországban és Portugálban mondható el. Ez most itt egy paradoxon is látható, tehát a kapacitások leépítésének sebessége, ezt láthatjuk. Pénz, kevesebb pénz jut, kevesebb létesítmény van, mint már említettem. Ennek van egy mellék hatása, hogy a nyomás a szolgálatokra nézve nem csökken, sőt, inkább növekszik gyakran, és a korlátozott kapacitások kockázatot is jelentenek a nagyobb beáramlás miatt. E, és hogyha az EASO tevékenységét nézzük, e, akkor azt mondhatjuk meg, e, nagy súlyt helyeztünk a befogadásra, az elhelyezésre, a nemzeti szervezetek hálózatát igyekeztünk erősíteni, mi valamennyi tagállami szervezet képviseltette magát ebben, a legjobb gyakorlatokat kiragadtuk ezek közül, és egy sor útmutatást is közzétettünk dokumentumformátumban, hogy milyen körülményeket kell teremteni, hogyan lehet tervezni e a befogadást, az elhelyezést, és hát mindenek előtt a gyerekekre hívtuk fel a figyelmet, vagy sérülékeny csoportokra hogyan tudjuk a legjobban értékelni a standardek minőségét a tagállamokban, természetesen a tagállamok bevonásával. Nagyon fontos megjegyezni, hogy az elhelyezés egy fontos komponens a műveleti támogató tevékenységünknek, és valamennyi ilyen tervünkben ez külön fejezetet érdemel. Ciprus, Olaszország, két hét óta pedig Bulgária esetében nyújtunk ilyen támogatást. Hogyha a gyerekek védelméről beszélünk, hogy ezt javítani kell, természetesen a korai azonosítás fontos, és a megfelelő elhelyezés a hatóságok részéről a specializált hatóságokra van szükség. Gyakran azt látjuk, hogy nem időben történik az azonosítás, és nem kellően megfelelő a befogadás, és ez éppen az embercsempészek munkáját nehezi, könnyíti meg. Hát ez is egyfajta trend, egy sor tagállam specializált elhelyezést kíván biztosítani gyermekeknek külön szolgáltatásokkal, szolgálatokkal, ezzel szeretnék biztosítani a gyermekek megfelelő környezetét, és azért mi az értékelést is javítjuk a gyermekek érdekében. Ez az a igazgatási eljárás fontos része kell, hogy legyen tagállamainkban. 2011 óta ezen a területen erőteljesebb tevékenység folyik, és erre is közé tettünk néhány dokumentumot az elmúlt időszakban, az első útmutatásokat, például az életkor megállapítására nézve, és nagyon erős ajánlásaink vannak arra nézve, hogy milyen eljárást kell alkalmazni ezekben az esetekben és iránymutatásokat tettünk közé, hogy a gyakorlatban hogyan tudjuk ezt érvényre juttatni, mert ez egy komoly kihívás jelent számos nemzeti igazgatás számára. Szeretném elmondani, hogy a gyakorlati együttműködésünket kiegészítendő igyekeztünk fókuszálni a határon lévő országokra jó példákat tudok hozni, itt például elmúlt évben például egy támogatási tevékenységünk volt ö, Olaszországban, ahol jelentős támogatást tudtunk biztosítani, önkéntesek ö, bevonását segítettük elő, támogattuk, ö, és ö, ők igyekeznek a gyermekek érdekeit képviselni. Köszönöm szépen, ennyi lett volna részemről. Köszönöm szépen a figyelmüket, és amennyiben vannak kéréseik, természetesen válaszol. A PowerPoint nagyon későn érkezett. Nem tudtok elküldeni korábban a részvevőknek. Mindenesetre köszönöm, hogy elküldték. Martina volt az, aki a delegációt vezette, Niedermüller Lenárdot. Lambert asszony és Martina jártak ott. Hát Martinát kérdezem, hogy egy rövid áttekintést tud nyújtani erről a miszéről. Igyekszem rövidre fogni. Szeretném megköszönni az igazgató úrnak és a csapatának, illetve a titkárságnak is köszönöm, valamint az Európai Parlament irodájának is, hogy megszervezte nekünk ezt a delegációs utat. És mivel az idei látogatást az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal átalakulása jellemezte, az Európai Menekültügyi Hivatallal karöltve, az egyeztetések főleg a jelenlegi szerepe és feladata körül zajlottak. és beszéltünk a közös menekültügyi rendszer átalakulásáról is. Erről született egy tanácsi következtetés is, és utána az ügynökség strukturális átalakításáról is szó volt, miután a korábbi ügyvezetőigazgató lemondott, és más magas beosztásban dolgozók is. Tehát szeretném megköszönni az igazgatónak az őszinte eszmecserét. A delegáció megvitatta és megismerhette a legfontosabb aspektusokat, például a menekültügyi támogatást, ideértve az információ elemzését, képzés és operatív segítségnyújtás a tagállamoknak, a harmadik országokkal való együttműködés, illetve az adhok áttelepítési rendszer. Ez egy nagyon érdekes és nagyon intenzív vita volt, és azt gondolom az emberek, tehát a résztvevők mind nyíltan és őszintén tudtak beszélni. És nagyon sok érdekes információt kaptunk a vezetőségtől. A tapasztalatok és a tanulságok, amelyeket ők megszereztek, azt hiszem, hogy azokkal mi is egyet tudunk érteni. Megosztanék néhány olyan aggályt, ami talán nem kapcsolódik közvetlenül a támogató hivatalhoz, hanem inkább ahhoz, amit a bizottság elvárt volna tőlük, és ez kívül volt a jelenlegi mandátumukon. Lehet, hogy az igazgató erre tud majd válaszolni. De a bizottság azt kérte a támogató hivataltól, amely a Koreper kérésére történt, hogy a potenciális biztonságos harmadik országokról, főleg Észak-Afrika, Nyugat-Balkán, Ukrajna és Törökország, ezekről információt szerezzen. Elnök úr, ez egy nagyon politikai kérdés, és a jelenlegi rendelet értelmében ez nem része az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal mandátumának, és szeretnénk egy magyarázatot kapni a bizottságtól erre a helyzetre. És szeretném elmondani általános megjegyzésként, hogy a bizottság folyamatosan módosítja a szöveget, most fejeztük be ennek a megtárgyalását, és úgy érezzük, hogy néha egy nagy PR akció részei vagyunk, és ez nem kapcsolódik a, valóban a terepen dolgozók tapasztalataihoz. És egy európai menekült ügynökség operatív támogatást tudna biztosítani a biometrikus adatok megszerzésétől kezdve. Annak ellenére, hogy a feladatok fokozódtak, ez a kérés, amelyet a bizottság intézett a hivatalhoz, nem párosult megfelelő költségvetéssel. Ezen kívül az ügynökségnek képzett személyzetre is szüksége van, és ki kell terjeszteni az ő mandátumukat is. Elismerjük, hogy szükség van támogatásra akkor, amikor egy országban nincs olyan menekültügyi rendszer, amely meg tudna birkózni a beérkező kérelmek jelentős növekedésével, ahogy az Görögországban például történt és az Európai Menekültügyi Támogató Hivatalnak nagy szerepe van azzal, hogy segítséget nyújtott nekik. De fontos, hogy a, menekült, a menedékhez való alapvető jogot tiszteletben tartsuk, és mindennek van egy politikai kontextusa is. Sajnálatos módon itt nem a védelem, hanem az elnyomás lehet a legfontosabb szempont. És a visszafordítások ahhoz vezethetnek, hogy az Európai Menekültügyi Ügynökségnek a nemzetközi menekültügyi szabályokat kell követni a visszafordítással együtt, amikor egy végső negatív döntés születik. És szeretném elmondani, hogy a delegáció részéről mi elmentünk, és a parti őrséget, illetve repülőket is meglátogattuk, felkerestük. És természetesen itt jogi eljárások is folyamatban vannak. És én arra ösztönözném a képviselőtársaimat, hogy október 31-én vegyenek részt a delegációs látogatásom Máltára. Tudom, hogy egyesek már kifejezték a hajlandóságukat, de szeretném elismerni azt, hogy azok a képviselők, akik ott voltak, eh, Niedermüller Péter, aki az árnyék előadója eh, en, az erőszóló jelentésnek szintén velünk volt, és azt szeretném elmondani, hogy mivel ő árnyék előadó, neki részt kellett volna venni a hivatalos delegációban, és eh, a szakértelmének köszönhetően ő egy értékes tagja lehetett volna a delegációnak, és azt hiszem, ezt mindannyian nagyra értékeltük. És szeretném megköszönni a titkárságnak, és biztosan a képviselőknek is lesz majd lehetőségük arra, hogy elolvassák az erről szóló jelentést. Köszönjük szépen, Martina! Köszönjük ezt az átfogó és nagyon őszinte beszámolót természetesen beszélt a bizottság javaslatáról az ügynökséggel kapcsolatban. Ez a következő napirendi pont lesz, és itt erről beszélhet majd Péter is, hiszen ő az előadója ennek a jelentésnek. És akkor majd fogunk erről egy bővebb vitát folytatni. Az igazgatónak adnék szót, hogy válaszoljon az elhangzottakra. Szeretném megkérdezni, hogy a delegáció más résztvevői szeretnének-e hozzászólni, tehát Péterre kezdjük, és utána Birgit is hozzászólhat. És tehát először Péter következik. Köszönöm szépen. Nagyon röviden először szeretném megköszönni Adu úrnak és a csapatának mert mindannyian tudjuk, hogy az EASO egy válságon ment keresztül, és nagyon jól kezelték ezt a válságot. És láthattuk ebben a prezentációban is, hogy az EASO nagyon hatékonyan működik a válság után. És azt hiszem, ez egy nagyon fontos üzenet mindannyiunk számára. Ez az egyik olyan dolog, amit mondani szerettem volna. A második Martina ezt már említette, és szerintem nagyon fontos ezt ismét kiemelni, hogy az EAZO-nak több szakképzett személyzetre van szüksége, nem csak pénz kell tehát nekik, hanem személyzet is. Tehát ez valóban nagyon-nagyon fontos. Ebbe az irányba még több lépést kell tenni. És azt is fontos kiemelni, de ezt is elmondta már Martina, hogy a képzés mennyire fontos szerepet kap. És amikor Máltán voltunk, akkor egy lenyűgöző prezentációt hallottunk az EASO képzési tevékenységéről, és ez létfontosságú a tagállamok számára. És az utolsó megjegyzés Adó úr prezentációjára reagálva, egyértelmű, hogy egyre kevesebb kérelem érkezik. És tudom, hogy több tagállam állandóan a migrációs nyomásról beszél, de azt kell látnunk, hogy kevesebb ugyan a kérelem, de a politikai hisztéria egyre fokozódik. Az Európai Unió egész migrációs és menekültügyi politikája a politikai manipuláció fogjává vált, és ennek semmi köze az EAZO tevékenységéhez, de látnunk kell, hogy ennek milyen a politikai kontextusa. És ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos volt, hogy láthattuk a statisztikai adatokat, és ezekből nagyon egyértelművé vált, hogy a mai helyzet nem is összehasonlítható a 2015 16-os helyzettel. Köszönöm szépen. Köszönjük. Két kolléga, Lenárt úr a delegáció tagja volt szintén. Ön is a delegáció tagja volt, akkor röviden szóljon hozzá. Mindig nagyon röviden szólok hozzá, elnök úr, köszönöm szépen. A delegációs látogatásról. Ez nagyon érdekes volt, és köszönöm szépen adó igazgató úrnak és az egész személyzetének, munkatársainak a vendégszeretetet. Ahogy Péter már elmondta, Hallottunk arról, hogy milyen válságot éltek ők meg. Nem tudtam, hogy mire számítsak. De egy olyan ügynökséget láthattunk, amely kezd kilábalni a válságból. Elkötelezett és professzionális légkör uralkodott a munkatársa körében. És nagyon szerényen kértek több erőforrást és munkatársat, mert tisztában vannak vele, hogy először az ügynökség hírnevét kell helyreállítani, mint megbízható ügynökségét, és fontos, hogy mi itt megadjuk nekik ezt a támogatást. És amit Péter is mondott, nem csak pénzről van szó, hanem több humán erőforrásról különösen ha megvizsgáljuk, hogy milyen kihívások állnak előttük. És ha már a kihívásokról beszélek, úgy látom, hogy egyes hozzászólók máshogy látják a migrációs nyomás kérdését, mert valóban kevesebben érkeznek, és a közbeszédben nem egyértelmű, hogy vége van-e a migrációs válságnak. A parlamentben volt erről egy vita, és egyesek azt mondták, hogy ennek már vége van, ez már nem okoz többet problémát. Lehetett látni, hogy mennyi eset van függőben. Még mindig milliós nagyságrendű ezeknek a száma. Tehát lehet, hogy más fajta kihívás vagy válság van jelenleg, de a menekültügyi rendszerre nehezedő nyomás még egyáltalán nem szűnt meg, és folyamatosan oda kell figyelnünk erre. Azt gondolom, ez nagyon egyértelmű volt a mai prezentációból is, ami 2017-re vonatkozott. Azt gondolom, hogy a migráció egy folyamatosan változó, ingadozó helyzet. Tehát amikor 2017-ről beszélünk, 2018. októberében, akkor már az augusztusi vagy már szeptemberi statisztikák is már rendelkezésre állnak idénről. Minden esetre köszönöm szépen, és nagyon várom a közös munkát a jövőben. Köszönjük, Sharon. Birgit következik. Köszönöm szépen. Két kérdésre fogok koncentrálni. Először is arra, amit a kolléga az imént mondott, az egy millió függőben lévő ügy, és hogy ez másfajta nyomást gyakorol a tagállamokra. Én nem értem, hogy ez miért van. Egy millió. 520 millió polgárunk van. Tehát az egy millió függőben lévő ügy az tényleg nyomást jelent? És melyik országokban jelentkezik ez? Azt gondolom, hogy a legtöbbet két-három országban tapasztaljuk, tehát a legtöbb tagállamban nem lehet majd ilyen nyomást tapasztalni tehát egyrésztről ez a helyzet, másrésztről pedig talán azok az országok, ahol nincs ilyen típusú nyomás, ott van a legnagyobb elnyomás és a legkevesebb hajlandóság arra, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzanak. A prezentációjában megemlítette a befogadás feltételeit, amelyek egyes esetekben, egyes kiválasztott országokban fokozódnak. Elmondaná nekünk, hogy mely országok ezek? Hány kérelmező érkezett oda idén vagy tavaly, és le tudná írni, hogy pontosan milyen módon helyeződik nyomás ezekre a befogadási feltételekre. Anna következik. Thank you so much, Ms. Köszönöm szépen, Ádó úr, ezt a fontos előadást, beszámolót és a szöveget is, amelyet nekünk eljutatnak, és ez egyáltalán nem passzol ahhoz az igen gonosz retorikához, amit nagyon sokan folytatnak, a, már akiknek ez van a napi rendjén. Van egy kérdés, ahol említette a civil társadalom aggájait, a humanitárius fellépéssel kapcsolatban, és szerintem mi szintén egyetértünk ezekkel, de a humanitárius folyosóknak ugye volt értelme, amikor az a vészhelyzet adódott elő, mint 2015-ben, ami volt Szíriában, de ugye most, ha azt a képet nézzük, amit ön lefestett, ugye szíriaiak, irakiak, afgánok a kérelmek benyújtó legnagyobb részben, nem lenne értelme annak, hogy az EASO Libanonban, Törökországban, Egyiptomban, Grúziában hivatalt nyisson annak érdekében, hogy a kérelmeket elbírálja, tehát így az embereknek nem kellene várni, nem kellene megpróbálni illegálisan eljutni dokumentumok nélkül, vízum nélkül az Európai Unióba, hogy benyújthassák a kérelmüket? És még valami szeretném megkérdezni azt is, hogy a tagállamok azok továbbra is eléggé szelektívek már, ami az áttelepítést illeti, ugye hallottunk erről a múltban. Tehát, hogy voltak, akik csak jaj, szőke, keresztény, fehérbőrű embereket akartak befogadni, és így tovább. Tehát ez érdekelne engem, hogy van erre még példa, és elnézést kérek, hogy a válaszokat nem fogom tudni meghallgatni, mert mennem kell, de asszisztensem jegyzetelni fogja ezeket. Most éppen megyek, a tagállami kétarcúságról fogunk beszélni, arról, hogy hogyan bánnak a tagállamok a migránsokkal, és így tovább. Viszont gyors útvonalat biztosítanak a gazdagoknak, akik tudnak fizetni a vízumokért és európai állampolgárságért. És így kikerülik a Schengeni rendszert. Köszönöm szépen. Köszönöm lesz eszmecsere a bizottsági javaslatokról, úgyhogy most Ádó igazgató urat kérem meg, hogy reagáljon a felvetésekre, leginkább Anderson asszony és mások ugye eredeti felvetéseire a delegációval kapcsolatban, jó? Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a kérdéseket. Először is én is szeretnék köszönetet mondani a delegációnak, hogy ellátogatott hozzánk. Elég ö, szokatlan, hogy ilyen hosszú látogatásra kerül sor, tehát hogy három napot is velünk vannak. Ez lehetőséget biztosít az őszinte eszmecserére, és a részletekbe is tudunk bocsátkozni. Vannak, akik csak néhány órára érkeznek hozzánk, és akkor is megpróbálunk a lehető legtöbb információt átadni ebben a két órában, de hát itt sokkal több idő volt, és ezért érdemi eszmecserét tudtunk folytatni, ezért nagyon hálás vagyok, és számunkra is nagyon hasznos volt ez az alkalom. Most akkor reagálnék az egyik aggája kapcsolatban. Az új bizottsági javaslatról nem fogok most beszélni, hiszen majd a bizottság beszél erről, ez a következő napi rendi pont lesz. Tehát talán a e, biztonságosabb országokkal kapcsolatos munka. Az igaz, hogy nem a mi feladatunk az, hogy e, megítéljük, kiértékeljük az országokat, tehát hogy mi tekinthető biztonságosabbnak és mi nem. Viszont a felhatalmazásokon szigorúan belül maradunk, információt gyűjtünk. Nem érdekeljük ki a helyzetet, azonban semleges és objektív forrásokból információt gyűjtünk az érintett országokról. És ezt az információt átadjuk, majd mások vonják le a következtetéseket. Általánosságban szeretnék köszönetet mondani a támogatásért mindenkinek, a delegáció tagjainak. Megpróbáltuk visszaállítani az ügynökség hitelességét, és nagyon ebben az értelemben nagyon pozitív volt ez a jelzés a kollégáknak is, akik velünk dolgoznak. Egy cselekvési tervet vezettünk be nyáron 53 különböző intézkedéssel, és azt célozzuk, hogy 2019 első negyedévére végrehajtjuk ezeket. Persze erről sem fogok most részletesen beszélni. A Költségvetés Ellenőrzési Bizottságban a múlt hónapban a parlamentben már szóltunk erről. hogy a fő cél az a bizalom helyreállítása az EU belül és kívül, a dolgozókkal, illetve a partnereinkkel, és a belső irányítási kereteket és ellenőrzést megerősíteni, illetve megerősíteni a kapacitásunkat ez azt jelenti, hogy jelentős toborzásra kerül sor, ez az ügynökségben igen komoly aggály ugyanis. 30%-kal reménykedünk, hogy sikerül majd növelni a humán erőforrásokat a következő év elejére. Ez szerepel is egyébként a feladatok között. Fontos azt is megjegyezni, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy be kell bizonyítani, bizonyítanunk azt, hogy ránk lehet bízni további erőforrásokat, de hát ugye a nemrégi helyzet az EASO-ban, ugye a számvevőszék jelentése is csak azt emelte ki, hogy megfelelő személyzetre van szükségünk a műveletek végrehajtásához, de nem csak ehhez, hanem ahhoz is, hogy teljesen be tudjuk tartani az előírásokat a költségvetés végrehajtásakor, a feladatok ellátásakor, és így tovább. Rövid idő alatt sikerült egy szakértői központból átalakítani ezt az ügynökséget, egy szakértői központ és első vonalban lévőknek támogatást nyújtó ügynökségé, és hát ehhez azért szükségesek a megfelelő erőforrások, szakértelem, hogy, ahogy mondtam, a szabályokat betartva tudjuk felhasználni az európai adófizetők pénzét. Megpróbálok röviden még más témákra is gyorsan kitérni. A befogadással kapcsolatos kérdése. Ugye hadd hangsúlyozzam, hogy én a kapacitásokról beszéltem, nem pedig e- a körülményekről. És ahogy el is mondtam, a tagállamok ugye a kapacitásokat csökkentették, de közben ugye a nyomás megmaradt a rendszeren. Spanyolország, Olaszország, Lettország, Litvánia és Portugália növelte a kapacitásokat, tehát új, több ágy van most már, új ö, létesítményeket nyitottak meg a kérelmezőknek, és persze lehet látni, hogy a tagállamokban nagyon különböző a helyzet. Spanyolországban ugye nagyon nőtt a kérelmek száma, Olaszországban meg nagyon nagy mértékben csökkent. Tehát azért nehéz egy mindenkire igaz következtetést levonni, mert a egyes tagállami helyzetek eltérnek egymástól. Didemele Péter is kiemelte, hogy mennyire fontos a képzés. Én most nem az éves tevékenységi jelentésünkről beszéltem, de hát nyilván a képzés is fontos feladatunk. Gyakorlatilag az egyik oka annak, hogy létezünk, az ázó létezésének elejétől fogva velünk van ez a tevékenység. Gyakorlatilag mi vagyunk az Európai Menekültügyi Iskola, a, a tisztviselőknek, bíráknak sok információt tudunk átadni, és 26 ezer résztvevőnk volt már 2012 óta a képzéseken, amelyeket tartunk. És ugye nagyon életbe vágóak ezek a képzések, hogyha következetes végrehajtást szeretnénk látni szerte Európában. Tehát a tisztviselők ugyanazzal az információval rendelkeznek, ugyanazzal a tudással, ugyanazt a nyelvezetet használják, ugyanúgy ö, értelmezik a jogszabályokat, akkor következetesebbek lesznek a döntések is, illetve hát a gyakorlat, a végrehajtási gyakorlat. És végül, de nem utolsó sorban a humanitárius folyosokról is szólnék néhány szót, az ELZO, illetve a, az ügynökség kérdéséről. A külső feldolgozásnak a témáját azt most kihagyom, ez egy nagyon kényes és nagyon nehéz téma, most nincs arra időnk, hogy a részletekbe bocsátkozva ezt megtárgyaljuk, de egy valamit mondhatok. Úgy látjuk, hogy az áttelepítésben az EASO nagyobb feladatot játszhatna, és a menekültügyi ügynökség is aktívabb lehetne. Két héttel ezelőtt a az igazgató tanács egy kísérleti projektet hagyott jóvá Törökországban. Egy áttelepítés támogató eszközt hoznánk létre a tagállamok tudnának delegációkat küldeni koordinált módon. 2019-ben lesz a kísérleti projekt, és akkor ebből majd kiderül, hogy hogyan tudunk, milyen módon tudunk a jövőben a legjobban támogatást nyújtani. Remélem, hogy mindenre válaszoltam, és visszaadom a szót, elnök úr. Um, Köszönöm szépen. Mint már elmondtuk, a bizottsági javaslatot megvitatjuk legközelebb. Köszönjük szépen a delegációnak ezt a látogatást. Négy Libe delegáció volt ezen a héten. Úgy gondolom, hogy ha valaki úgy gondolja, hogy ez így nem igazán hatékonyan működünk, az nézem meg, hogy mi történik, mert meg kell nézni, hogy mi van a terepen, igen, is fontos, hogy lássuk, milyen fejlemények vannak, ezt meg kell tapasztalnunk a tényleges dolgokat, mert ez hatása kell, hogy legyen a jogalkotásra, amit végzünk természetesen. Hatékonyan kell dolgoznunk, ennek érdekében utaznunk is kell. Ez nyilván valóan az egyik leghatékonyabb módja a tapasztalatszerzésnek. Köszönöm szépen, köszönöm. Tudom, hogy más kollégákkal is találkozik most. Érzékeny időszak ez az ügynökség számára. Most pedig rátérnék a bizottsági prezentációra. az Európai Menekültügyi Ügynökség kapcsán 2017. júniusában tették -e közé a javaslatot a máltai elnökség idején a vita megkezdődött, az Európai Bizottság szeptemberben egy módosított javaslatot terjesztett elő, és itt 2017-es ideiglenes megoldásról beszélünk. Úgy gondolom, hogy egy mai napra ezt elküldtük a résztvevőknek. Ez rendkívül fontos anyagról van szó. A KEM reformja során itt a felgyorsított menetrend értelmében angol nyelven áll ez csak rendelkezésre. Libe előadó az, aki az előző anyagot is véleményezte és készítette az Niedermüller úr. Péternek is meg is adom a szót, hogy majd beszámoljon erről, de véleményem szerint először kérdezzük meg az Európai Bizottságot, hogy mutassa be Ryan úr, az osztályvezető helyettes, aki ezzel a témával foglalkozott, kérem hogy eh, tartsa meg a bevezetőit, és utána az előadót kérem majd meg, hogy reagáljon erre. Köszönöm szépen, elnök úr. Eh, Valóban a bizottság szeptember 12-én elfogadott egy anyagot, amelyel az EU képességét kívánjuk erősíteni a jobb migráció menedzsment érdekében, mint Juncker úr. Ugyanazon a napon beszédében elmondta a parlament előtt, hogy jelentős hatás, haladás sikerült elérni egy robusztusabb, fenntarthatóbb migrációs keret kialakításához vezető úton de valamennyi területen további erőfeszítésekre van szükség, hogy szembe tudjuk szállni a kihívásokkal. Mindenek előtt fontos, hogy meg tudtunk állapodni egy általános reformról a közös menekültügyi rendszer ügyében a megosztott felelősségek területén ez egy fontos fellépés, egy ilyen ügynökség létrehozása, e, és ez egy fontos eszköze a szolidaritásnak azon tagállamokkal, amelyeknél a migrációs romás nagy. Mindenképpen biztosítani kell a szükséges technikai és operatív segítséget a jobb migráció menedzsment érdekében. Valamennyi európai ügynökséggel szorosabban együtt kell működni, mint napjainkban. Így tudunk létrehozni egy integrált európai választ. Éppen azért az Európai eh, Bizottság célzott módosításokat eh, dolgozott ki az anyagon ezzel szeretnénk biztosítani, hogy világos jogi mandátumot kapjanak valamennyi tevékenység vonatkozásában, amely szükségessé válik, és ne legyenek jogi megszorítások, amikor a tagállamok támogatásáról van szó, bármilyen módon, ahogyan erre rászorulnak. Szeretném a kezdetektől fogva hangsúlyozni, hogy a módosított javaslat figyelembe veszi a politikai megállapodást, amelyet sikerült elérni a társjogalkotók körében elmúlt évben mindenek előtt 2017. júniusában. Az Európai Bizottság eredeti javaslata egyébként előző júliusban született az új javaslat, ebből indul ki, és a megállapodás javaslatait, rendelkezését is figyelembe veszi. A segítségnyújtás mindenek előtt Olaszország, Görögország, Görögország vonatkozásban már megjelent operatív és technikai segítségnyújtásról beszélünk, amit az ügynökség a tagállamoknak tud kínálni. Úgy tűnik, hogy a javaslatokkal együtt, amelyeket ugyanazon a napon fogadtunk el az Európai határ és partvédelmi védelem erősítése érdekében. Nos, ezt a kettőt együtt kell látnunk, és úgy gondolom, hogy az összes módosítás mm, egyelőre korlátozott, és ez egy kiegészítés kíván lenni ahhoz, amiben már korábban megállapodtunk. Most pedig nézzük meg röviden a konkrét vonásait ennek a javaslatnak. A javaslat szeretné biztosítani, hogy a tagállamok egy megerősített támogatást kapnak az ügynökségtől a kérelmeket, a nemzetközi kérel, védelemre vonatkozó kérelmeket gyorsabban lehet feldolgozni, és az ügynökséget bevonják valamennyi aspektusba az eljárás során, és az administratív területen, de ide tartozik egyébként a Dublin rendelet értelmében eljárásra kötelezett tagállam is. Itt mindenképpen, hogyha a tagállam ezt kéri, akkor rendelkezésre áll az ügynökség. Szeretném hangsúlyozni, hogy a megerősített támogatást csak akkor kaphatja meg a tagállam, hogyha ezt kéri a tagállam, és meg is indokolja. Nem, mi nem javasoljuk ezt, vagy nem vetjük ki ezt a tagállamokra. Szeretnék megemlíteni, hogy a nemzetközi védelem megítélése administratív területen történik. A kompetens nemzeti hatóságnál. A támogatási csomagot mindig hozzáigazítjuk a tagállam konkrét igényeihez, és egy operatív terv mentén történik a megvalósítás. Szeretnénk megkönnyíteni az együttműködést az ügynökség és a határőrizeti ügynökség között. A javaslat azt javasolja, hogy a két ügynökség teljes módon kiegészítse egymást a működésében és a migráció menedzsment támogató tímeket is be tudjanak vonni, és ők állítsák fel ezeket, így segítve a tagállamokat. A harmadik pont ez a migrációs menedzsment támogató tímeket nem csak nagy nyomás idején teszi lehetővé, mint ahogy ezt már korábban is megállapították elmúlt nyáron elszületett erő megállapodás, hanem egyszerűen a jobb menedzsmentet kívánjunk kínálni a mixt, a, a kevert vagy a vegyes migrációs áramlatok kezelésében Egyébként pedig szeretnénk lehetővé tenni, hogy általában egy megerősített menedzsment működjön a bizottság bevonásával. Ezzel biztosítani tudjuk a koherenciát a, és a szinergiát a különböző tevékenységek között, amelyeket az ügy, amelyet az ügynökség végez egy, ezek a módosítások az IBCG e javaslata teljesen összhangban vannak, ugyanaz a napon fogadták el ezek, hogy a két ügynökség tehát szorosan együttműködik. A negyedik ponton szeretném megemlíteni, hogy az ügynökség governance keretét szeretnénk erősíteni, és az EU decentralizált ügynökségeinek adott lehetőséget ennek az ügynökségnek is kívánjuk megadni. Ez egy keretet biztosít, a parlament, a tanács és a bizottság alapodott meg ebben a független működésben és ami lényeges változást jelent, az az, hogy, hogy az Európai Bizottság felelősséget kap arra, hogy az ügynökség eh, helyettes, igazgató helyettesének kiválasztásában fontos szerepet jut. Ezek jelölését kapja a bizottság, ez pedig a végre a főigazgató kiválasztására is vonatkozik. Egyébként egy fontos javaslat eh, szerepel a határ és partvédelmi ügynökség esetében is. Egy további kibővített mandátum azt jelenti, hogy plusz pénzügyi forrásokat is 45 millió, 55 millió euró értékben kívánunk biztosítani 2019, 20 és 21-ben. Ez azt jelenti, hogy a szükséges menekültügyi támogató csoportok kialakítását tudják végezni, ehhez megfelelő infrastruktúrális és technikai támogatást lehessen kialakítani. Már egy sor kérdést feltettek ezzel kapcsolatban az előző ülésen, Niedermüller és Anderson asszony is, tehát már most el tudom mondani, hogy miért nem kívántunk plusz emberi erőforrást igényelni az ügynökség számára egyenlőre. Szeretném elmondani, abban egyetértünk, hogy plusz emberi erőforrásokra szükség van az ügynökség, tényleg egy exponenciális növekedést látott az elmúlt években az emberi erőforrás területen, ez folyamatosan így marad, de nem gondoljuk, hogy plusz személyzetre van szükség feltétlenül, hogy hatékonyan végezzék el a kibővített mandátum szerinti tevékenységet. Ilyen értelemben tehát nagyon fontos ismételni és emlékeztetni arra, hogy az a plusz pénz, amit allokálunk, egy jelentős mértékben arra használható, hogy szakértőket finanszírozzunk ebből a pénzből és ahogy a tímekben, az említett migrációs támogató tímekben ezek a szakértők részt vehetnek, és fontos szerephez juttatnak. Üdvözlendőnek tartjuk egyébként azt a tényt, hogy a szakbizottság egy gyorsított menetrendet biztosított ezen javaslat kezeléséhez és megbeszéléséhez. Köszönöm szépen! itt miért, e, azt hiszem, hogy ez a beszámoló is aláhúz hogy miért volt ennyire fontos ez a misszió, amiről az imént beszéltem. Ez általánosan szeretném elmondani, hogy az ügynökség hatékonyságát növelni kell, ez nem egy távoli ügy többé, hanem nagyon konkrét pluszt várunk ettől az ügynökségtől Akkor Niedermüller Péternek adok majd szót, és kérem, hogy röviden mondja el a véleményét. Köszönöm szépen, hogy ezt a fontos pontot napirendre tűzik. Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak ezt a prezentációt, és hogy előkészítették ezt a dokumentumot. Valamennyien tudjuk, hogy 2016 májusában az Európai Bizottság más javaslatokkal együtt egy javaslatot készített egy rendeletre az Európai Unió menekültügyi ügynökségére nézve. Az új javaslat célja az volt, hogy az új ügynökségnek megadják a szükséges eszközöket annak érdekében, hogy reagáljanak azon kihívásokra, amelyekkel az Emberi Unió és a tagállamok szembesülnek a menekültügyi és migrációs kohéziós politikában az Európai Parlament mindig is azon a véleményen volt, hogy az ügynökségnek operatívnak kell lenni a lehető leggyorsabban. A tárgyalások persze nem voltak egyszerűek, de sikerült politikai megállapodásra jutni a társ jogalkotóval, a tanácssal. 2017 nyarán történt ez. Ennek a politikai megállapodásnak a szövege a parlament honlapján látható és Morales úr mondta is, hogy ott ez megtekinthető. Egyébként ez még mindig érvényben van ez a megállapodás, és nagyon sajnáljuk, hogy a tanács nem talál kompromisszumot ebben a rendkívül fontos anyagban. Vagyis el kell, hogy mondjam, az Európai Bizottság javaslatai megleptek engem. Itt itt a társjogalkotó vonatkozásában a tartalmat megváltoztatja a megállapodáshoz képest, új feladatok ad az ügynökségnek egy megreformált Dublini rendelet értelmében, de erről egyenlőre még tárgyalnak. Úgy gondolom, egyszerűen nem értem az Európai Bizottság hogyan látja a korábbi megállapodási jogi státuszát, én Brian úrnak elmondtam, hogy az Európai Bizottság a véleménye szerint kész arra, hogy elfogadják ezt a megállapodást, de ami 2017-ben született, de tényleg az a, hely, a helyzet, hogy nem egészen világos a helyzet számomra, mert nem látom pontosan, hogy milyen szándékok vannak az új javaslat mögött. Egyébként mi úgy értékeljük a helyzetet, hogy az Európai Bizottság javaslatai, amelyek a támogatást erősítik, az a jelenlegi megállapodás keretében is működött volna. Vagyis itt még tárgyalásra van szükség a javaslat kapcsán mint már az osztrák elnökség kommunikálta, itt egy teljes megállapodás van közöttünk, az előadók között, és az, az árnyék előadók között, ezt már elmondtuk az osztrák elnökségnek, és a különböző frakciók is támogatják ezt, hogy nem lesz itt eh, újra tárgyalás az ideiglenes megállapodás kapcsán, mert már elfogadtuk ezt elmúlt nyarán, egyértelműen állást foglaltunk ebben az előadó és az árnyék előadók is. Szeretném elmondani, hogy az Európai Bizottság javaslata komoly kihívást jelent eljárásjogi szempontból is a parlament számára, amit az Európai Bizottság egyenlően nem vett figyelembe Éppen ezért megkérdezem, a parlamenttel konzultáltak az eljárásról, hogy mit kell tenni, majd mire számítanak, majd természetesen az ügynökség költségvetésének növelését üdvözöljük, ezt szükségesnek is tartjuk, de már egyszer elmondtam, és ismétlem, hogy sajnáljuk, hogy plusz emberi erőforrás nem biztosítanak az ügynökség számára. Továbbra is azon a véleményen vagyok, hogy a költségvetés növelése ebben a formában nem igazán észszerű. Összefoglalva tehát elmondanom, hogy nem az a benyomásom őszintén szólva, hogy a parlament kész lenne arra, hogy hozzányúljon a megállapodáshoz, amit 2017-ben elértünk az ügynökség kapcsán. Ez egy általános megközelítés az előadók és árnyi előadók körében. Köszönjük szépen, Péter. Most fogunk még hallani erről, a jogalkotási aspektusokról és másokról. Ugyanakkor hallgassuk meg az árnyékelőadókat is. A néppárti árnyékelőadóval kezdjük. Koelyó úr. Köszönöm, elnök úr, ez valóban egy nagyon fontos terület. Egyetértek Niedermüller kollégával. 2017. júniusában, még a máltai elnökség alatt a tanács és a parlament egy ideiglenes megállapodást kötött az új európai menekültügyi ügynökség jogállásáról. Azóta számos más ideglenes megállapodást értek el a menekültügyi eszközök kapcsán, amelyeket kivétel nélkül a tanács blokkolt ezek után. Most úgy tűnik, hogy a bizottság a tanácshoz akar csatlakozni, és tovább késleltetni az ideglenes megállapodás tető aláhozását. Vizsgáljuk ezt meg alaposan. A bizottság bemutat egy javaslatot, amely egy másik javaslatot módosít, amely már maga is egy ideglenes megállapodás tárgya volt. De most hadd vizsgáljam meg a lényegi tartalmát ennek a javaslatnak. Közelebb hozza az egymáshoz a társjogalkotókat. A rugalmasabb jogalapot hoz ez létre az új menekültügyi ügynökség számára, hogy az jobban tudja szolgálni a megreformált közös európai menekültügyi rendszert. Jelentősen növeli ez a jövőbeli ügynökség kompetenciáit és képességeit? És sajnos az összes kérdésre, amelyet most feltettem, a válasz egy hangos nem. Elnök úr, mivel foglalkozunk most, mi van most előttünk? Ez volt az első olyan menekültügyi akta, amelyben egy ideglenes megállapodás szerepelt, és ez egy évvel ezelőtt készült. Nem tudjuk, hogy mi ezzel a célja az Európai Bizottságnak. Nem tudjuk, hogy mit akar a tanács. De arról afelől biztos vagyok, hogy mit kell tennünk. Jóvá kell hagynunk az új Európai Menekültügyi Ügynökséget, és ezt még a mandátumunk lejárta előtt meg kell tennünk. El akarjuk érni ezt a célt. Az előadó Niedermüller Péter számíthat a mi támogatásunkra, mi késlekedés nélkül készek lennénk elfogadni a mostani megállapodást. Ez, ez nagyon egyértelműen alátámasztott az előadó álláspontját. Remélem, hogy bárki, aki az elnökség részéről hallgatta ezt, egyet fog ezzel érteni, és gondolom, hogy hasonló gondolatokat fogalmaz majd meg a többi árnyék előadó is. Martina, hogyha szeretnél hozzászólni, a GUE nevében. Elmondhatom azt is, hogy egyetértünk az összes olyan ügyjel, olyan témával, amelyet Péter hangsúlyozott, és hadd mondjam el, hogy megdöbbentett engem az, hogy a bizottság, amelyről feltételezem, hogy megérti, hogy milyen előnyökkel járna az, hogyha hosszú távú szerződéssel dolgozó, képzett munkatársak dolgoznának egy konkrét témán, különösen egy olyan témán, mint a menekültügy. És emellett a bizottság elvégezte az értékelését, és azt a következtetést vonta le, hogy ha növeljük valakinek a feladatait és a költségvetését, akkor emellett nem szükséges a munkatársak számát növelni, mert megbízhatnak szakértőket, külső szakértőket. Tehát amikor a bizottság is szeretné a szakértelmét növelni, ők is biztos ezt szokták tenni, mm, tehát bizonyára megértik, hogy egy ügynökségnek mire van szüksége. És én teljes mértékben elutasítom ezt a gondolatot, tehát ha valakinek megnöveljük a feladatkörét, akkor a költségvetést növeljük ugyan, de elvárjuk tőlük, hogy rövid időre fogadjanak fel szakértőket. Biztosan jó szándékúak ők, és hozzáértők, de nem vettek részt az ügynökség munkájában, nem osztották meg a szakértelmüket. És amikor távoznak az ügynökségtől, akkor magukkal viszik az összes szakértelmüket. Tehát én ezt teljesen elutasítom és szeretném megkérdezni, hogy a bizottság megosztaná-e velünk azt, hogy hogyan hangzott az a kérés, ami a bizottságtól érkezett, és reagált a Koreper kérésére a menekültügyi támogatási hivatalal kapcsolatban a biztonságos harmadik országok kapcsán. Ez engem még mindig nyugtalanít, annak ellenére, amit korábban hallottunk, és ami eloszlatná az én aggájaimat, az lenne, hogy nincs alapja ennek az aggálynak, Tehát nem is kell ezt feltétlenül most elmondania, de, de legalább elküldhetné nekünk írásban ezt a kérést, és attól én megnyugodnék, és megbizonyosodnék felől, hogy alaptalan volt az aggályom. Köszönjük. Az árnyék előadók másik része nem tudott jelen lenni, de azt gondolom, hogy általánosságban támogatják ők is az előadó álláspontját. Most uh, ismét a bizottságnak fogok majd szót adni. Simon Pramer kérem azonban meg előbb az osztrák elnökség részéről, és Két hónap van még hátra az elnökségből, ha lehetek egy kicsit szemtelen, akkor megkérdezném azt is, hogy milyen más információt tud még nekünk adni a szélesebb kontextusról, hogyha ezt meg tudja tenni, akkor annak nagyon örülnénk. Tehát az előadó által a konkrét jogszabályokra való rákérdezés, tehát hogyha ezt megmondaná, akkor az hasznos lenne. Köszönöm szépen, elnök úr. E, Niedermüller úr, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen, hogy meghívtak, és beszélhetek a szakbizottság előtt, és hogy lehetős, lehetőséget kaptam, hogy a tanács nevében hozzászóljak. Köszönöm a bizottságnak is a módosított javaslatot, ami, ahogy hallottuk, szeptember 12-én került benyújtásra. És üdvözöljük azt a prezentációt is, amit az imént hallottunk. Előjáróban annyit mondanék, reagálva azokra, amik elhangzottak, hogy az elnökség részéről van néhány egyértelműen fontos pont. Először is, hogy a bizottság új javaslata az észt elnökség alatt benyújtott javaslatokon alapul, amelyeket a parlamenttel is megvitattak, tehát itt megvan a folytatólagosság. És nem az a szándékunk hogy eltérjünk a már megállapodás tárgyát képező szövegtől, ha csak a bizottság nem áll elő egy újabb szöveggel. A szeptember 12-i szöveggel még meg lehetne ezt változtatni. Erről már egyeztettünk a tanácsban. Tehát a bizottsági javaslatnak az első tanácsi felülvizsgálatát szeptember 25-én tartották a tanács menekültügyi munkacsoportjában. Tehát a tanácsnak már volt lehetőség arra, hogy megvizsgálja ezt a szöveget, és október 8-án, vagyis most hétfőn volt egy második ülésünk is ezzel kapcsolatban, ahol elkezdtünk kompromisszumos javaslatokon dolgozni. A következő ülésünk pedig október 26-án lesz, és ekkor is ugyanez a formáció fog egyeztetni erről. A tervünk az, hogy a tanácsban ezeket az egyeztetéseket a lehető leghamarabb lezárjuk. Természetesen többséget kell elérnünk ahhoz, hogy a tanácssal és a parlamenttel elkezdhessük a trilógust. De remélem, hogy ez hamar megtörténik. Úgy tudom, hogy a parlament is gyorsított eljárásban szeretné ezt megtárgyalni. Azt gondolom, hogy ez nagyon hasznos lenne, és várom az előadóval való közös munkát ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Rendben, ezt jó volt hallani. Mr. Ryan, do you want to... Ryan úr, Szeretne hozzátenni valamit? Szeretne valamit hozzáadni ez az általános depresszív hangulathoz? Illetve elnézést, de hogy szeretne hozzászólni? Ha csak az előadó nem szeretne hozzászólni, azt gondolom egyértelmű volt mindenkinek az álláspontja. Azt hiszem, hogy már kezdetben elmondtam, hogy nem éreztük szükségét annak, hogy a jelenlegi javaslatban, az ideglenes megállapodást tegyet képező szövegben már egy nagyon jelentős növelés történt a jelenlegihez képest, és nem gondoltuk, hogy erre szükség lenne. De feljegyeztem a képviselők által elmondottakat. Azt gondolom, ami a javaslat hozzáadott értékét illeti, Niedermüller úr és Kajó úr is erre eh, tértek ki. Azt hiszem, itt csak annyit tehetek, hogy eh, elmondom, hogy ezek nagyon eh, célzott jellegű módosítók. Nem szeretnénk újra nyitni a vitát az érzékeny aspektusokkal kapcsolatban, ami, amiről már ideglenesen megállapodtunk tavaly nyáron. Ezeket a módosításokat megtehetjük úgy is, hogy nem nyitjuk újra a kényes témákat. És különösen szeretnék rámutatni arra, hogy az eredeti bizottsági javaslatot 2016 nyarán nyújtottuk be. A több mint két év alatt, amely azóta eltelt, nagyon sok tapasztalatot szereztünk, és az ügynökségnek a Görögországnak és Oroszországnak nyújtott támogatása kapcsán tanultunk ezekből az eseményekből, és ezért úgy éreztük, hogy a felhatalmazást tovább kell pontosítani. És gondoskodni kell arról, hogy a migráció kezelő támogató csoportokat szélesebb körű szenáriókban lehessen bevetni, mint amiben ideglenesen már megállapodtunk. És természetesen ezt a javaslatot együtt kell vizsgálni azokkal a módosításokkal, amelyek esetében úgy éreztük, hogy ahhoz, hogy ez zökkenőmentesen működjön, bizonyos módosításokra volt szükség a menekültügyi ügynökség mandátumában. És természetesen a legutolsó megjegyzésem a költségvetéshez kapcsolódna. Azt hiszem, hogy sokan önök közül már jelezték azt, hogy a kezdeti költségvetés az szükséges, és ez az egyik olyan módosítás, amelyet mi is javasoltuk. Köszönöm. You, és Anderson asszony kérdése a harmadik országgal kapcsolatos kérésről. Erre válaszolt már? Do you want to respond to that? Szeretne erre válaszolni? Uh, a biztonságos harmadik országokkal kapcsolatban az EASO-t arra kértük, ezt megerősíthetem, tehát arra kértük, hogy végezzen el bizonyos kutatásokat olyan potenciális jelöltekről, amelyek felkerülhetnének a biztonságos harmadik országok listájára. Ezt a tanács kérte tőlünk. és amennyire én tudom, ez a munka jelenleg is zajlik az EASO-ban. Köszönjük szépen, Ryan úr! Én egy záró következtetést szerettem volna, ami még depresszívebb, de, de Péter, hogyha azt szeretné válaszolni, akkor megadom erre a lehetőséget. A végén is válaszolhatok, hogyha az úgy jobb hogyha bármelyik más képviselő szeretne hozzászólni. Martina, szerettél volna mondani valamit? Csak egy dolgot szeretnék mondani. Tudom, hogy az, amit a bizottság mondott, az tényszerűen igaz, de szeretném, hogyha az információt megkaphatnák a képviselők, hogy pontosan milyen jellegű volt ez a kérés. Tehát el tudná nekünk küldeni azt pontosan, hogy mit kértek és hogyan. Tudom, mert már megerősítette a bizottság, hogy ez megtörtént, és ezt értékelem, de nem az érdekel engem, hogy az easo valóban megkérték-e, hanem szeretném látni, hogy pontosan mit kértek tőlük. Tehát bármilyen e-mailt, vagy papírlevelet, amit küldtek nekik, szeretném, hogyha ezt megosztanák a képviselőkkel. Köszönöm. Rendben. Tehát ez nagyon egyértelmű volt, de még adok szót majd Ryan úrnak. Péter, hogyha szeretném mondani valamit. Nagyon röviden szeretnék hozzászólni, csak azt szeretném elmondani, hogy köszönöm a bizottságnak a választ és a javaslatot. Ez az egyik, amit mondani szerettem volna. És most németre váltok. Nagyon örülök, hogy azt hallom, hogy az elnökség hajlandó felgyorsítani a tárgyalásokat. Én mindig elérhető leszek, és nagyon örülnék én is, hogyha lehető leghamarabb el tudnánk érni a megállapodást. Azt gondolom, hogy itt a teremben mindannyian egyetértünk abban, hogy az Európai Menekültügyi Ügynökség egy létfontosságú eszköz, és ez egy központi eleme a kirakósnak, tehát nagyon remélem, hogy megkapják a szükséges támogatást. Köszönöm. Rendben. Ryan úr, ehhez a konkrét dologhoz szeretne hozzászólni Anderson asszony kérdésére? Szeretne erre reagálni? Igen, nagyon röviden. Természetesen a kérés szövege most nincs nálam. Azt javasolnám, hogy a titkársággal legyünk kapcsolatban, és később meglátjuk, hogy tudunk -e erről további részletekkel szolgálni. Rendben, ezt akkor majd folytatjuk. Hallottam azt, amit az előadó mondott a tanács álláspontjáról, de azt hiszem, hogy egy árnyékelődő ülésre van szükség ahhoz, hogy ezt eldöntsük, mert a bizottság álláspontja nem kielégítő, és itt politikai konszenzus uralkodik. És mindezt az egész csomagnak a kontextusában kell figyelni, és ezért kérdeztem az elnökségtől, hogy tudná beszélni erről és látom az elnökség szemforgatását, mi is szoktuk forgatni a szemünket, így csoportosan, mert mi valamennyien együtt működünk, és önök is egy Rubik kockával kénytelenek dolgozni. Tehát az árnyék előadói ülés is ebben a kontextusban zajlik majd. Tehát itt előre kell lépnünk ezzel a csomaggal kapcsolatban. Úgyhogy tartsuk meg ezt az ülést, és aztán meglátjuk majd. De legalább a magunk részéről politikai konszenzus uralkodik. Tehát nagyon szépen köszönöm az előadónak, és az árnyék előadóknak, valamint az elnökség képviselőinek, hogy ilyen sokat dolgoznak ezen a témán, nagyra értékeljük, és visszatérünk erre majd az árnyék előadói ülés után, és ekkor majd beszélünk erről. Köszönöm szépen a bizottság képviselőinek is a válaszokat. Tehát kollégák, most lépjünk tovább, mert szavaznunk is kell. Most a hatodik napi rendi pontra térünk át, a jogok és értékek program létrehozása. Itt meghallgatjuk a 2021-2027-es időszakra vonatkozó jelentést. A kollégák ismerik ennek a programnak a legfontosabb tulajdonságait, az uniós szabályok és a hozzá kapcsolódó finanszírozás kerül majd itt be. Az igazságszolgáltatási értékek, tehát a nyílt, pluralisztikus és befogadó társadalmakról lesz szó. Valero képviselő ennek az előadója, és nagyon szívesen megadom neki a szót. Aki nem szeretne jelen lenni ennél a napirendi pontnál, azt kérem, hogy csendben távozzon, tehát Bodil következik. Köszönöm, fel kell, hogy vegyék a fülhallgatóikat, mert svédül fogok beszélni. Azzal kezdeném, hogy megköszönöm az árnyék előadóknak és társ előadóknak, mert ez egy olyan program, ami igen sok szakbizottságot vont be, és a szerzőknek és és köszönöm a munkát, és a szervezeteknek is, amelyekkel kapcsolatban voltam ez alatt az időszak alatt. Az Európai gazdaság és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának is. Valójában mi történik az Európai Unióban, erről szól ez a program, és ez egy kicsit aggasztó, mert az egyes alapelvek, amelyekre építettük ezt az együttműködést, azokat egyes tagállamokban megkérdőjelezték, vagy akár figyelmen kívül is hagyták. Ugyanakkor olyan helyzetben találtuk magunkat, ahol a polgároknak nincsen kiterjedt tudásuk arról, hogy mik a jogaik az Európai Unióban, vagy hogy milyen alapelvek vonatkoznak rájuk, és hogy ez hogyan működik. Idén áprilisban egy állásfoglalást készítettünk arról, hogy a civil társadalmat is támogathatjuk Európában. És ezt szerettük volna ugyanarra a szintre helyezni, mint az unión kívüli civil szervezetek támogatását. Nagyon sokat segítünk olyan szervezeteknek, amelyek az emberi jogokért dolgoznak, figyelik, hogy mi történik az EU-n kívüli kormányokban, de a saját polgáraink számára nem rendelkezünk ilyennel. És ezt az állásfoglalást idén áprilisban fogadtuk el. A bizottság ezután egy javaslatot készített. És nagyon hálásak vagyunk, hogy ezt tették. Olyan módon növelte ez a meglévő programok hatáját, hogy ezekbe is bekerült számos alapjogi és jogállami kritérium. De ehhez nem kapcsolódik új forrás, és ez azt jelenti, hogy a meglévő programok, amelyek már így is alulfinanszírozottak, terhelés alá kerülnek. Sokakkal beszéltem, akik azt mondták, hogy már az eddigi munkájukra sincs pénz, és ezért a saját forrásaikat kell feladniuk azért, hogy ezzel az új területtel foglalkozni tudjanak, és bizonyára belátjuk, hogy ez így nem működik. A többi előadóval együtt egy olyan helyzeten, helyzetben dolgoztunk, ahol meghatároztuk, hogy mit akar konkrétan a parlament. Talán nem sikerült minden árnyékelőadó egyetértését megnyerni, de a többségükét azért igen. Az egyik javaslat, amelyre alapoztuk a jelentésünket, az a hatályhoz kapcsolódik. Kit fog lefedni ez a hatály, és ahogy már korábban is elmondtam, figyelembe véve a körülményeket, egy olyan javaslatra van szükség, ami nem érinti a meglévő programokat. Azokat egy kicsit meg kell szorítani, de én azt javasolnám, hogy a programba kerüljön be egy olyan pont, amely a második cikken és az alapértékeken, elveken alapul, ami már elfogadásra került az Európai Unióban. Azt is javasoltam, hogy növeljük a költségvetést, hogy ezt lehetővé tegyük. Ugyanis, ha a meglévő költségvetésen belül kell ezt megtenni, akkor a meglévő programok alól húzzuk ki a szőnyeget, és ezt el kellene kerülni. E, itt van ez az új terület, és egy egész milliárd eurót tennénk félre erre a célra. Másik oldalról pedig szeretnénk a polgárok részvételét növelni az Európai Unió demokratikus életében. 500 millió euró, tehát egy eurót szánunk minden egyes polgára, ez is segít értelmezni ezeket a számokat. Azt szeretnénk, eh, hogy ennek a pénznek körülbelül 40%-át biztosítanák, eh, és ez a civil társadalmi szervezetekhez kerülne. Nem az összes eh, területen van erre szükség, mert vannak olyan régiók és helyi önkormányzatok, amelyek foglalkoznak ezzel a kérdéssel de a program egyes részeinél mindenképpen ez lenne a helyzet. És egy fontos kérdés a civil társadalmi szervezetek számára, hogy lehetőséget kapjanak arra, hogy hozzáférjenek ehhez a pénzhez. Az a helyzet, hogy a kisebb szervezetek, azok, amelyek csak nemzeti szinten léteznek, azok nehezen tudják kezelni a kérelmeket, ez nagyon nehéz és nagyon bonyolult, ezért úgy gondoljuk, hogy ezt karcsúsítani kéne, és meg kéne könnyíteni a kis civil szervezetek számára, hogy hozzáférjenek a forrásokhoz. Úgy gondoljuk, hogy támogatást kell nyújtani a bázis finanszírozáshoz, mert hogyha ezek a szervezetek nem kapnak alapszintű finanszírozást sem, akkor nagyon nehéz a működésük. Hogyha valaki csak projektpénzekre támaszkodik, akkor állandóan programokért kell folyamodni, hogy egy nagyobb ernyőszervezetet lehessen kialakítani, és utána támogatni lehessen a kisebbeket. És a civil társadalom életének megkönnyítése érdekében valószínűleg megkapjuk ezt a támogatást, és említettem, hogy a bizottság javaslatában számos olyan elem van, ami ehhez kapcsolódik, és ennek én örülök. Aztán a nemzeti kapcsolattartó pontokkal kapcsolatban fontos, hogy ezeknek függetleneknek kell lenniük. És számos országban fontos, hogy létezzenek ezek a független kapcsolattartó pontok. Az időzítés úgy néz ki, hogy elég gyorsan kell cselekednünk. December 10-én fogunk szavazni. és november 26-áig lehet módosítókat benyújtani, utána pedig kompromisszumos javaslatokat készítünk, és biztos vagyok benne, hogy nagyon jó együttműködést tudunk majd folytatni. Köszönöm szépen! Um, Köszönöm szépen a munkát! amit ide befektettek, azt hiszem rögtön az árnyék előadókkal kezdjük, és Mikael Bóni az első a néppárt képviseletében. Először is köszönöm szépen Bodilnak a jelentéstervezetet és a, az aktív munkát, mert szerintem együtt ebből a dossziéból valami realisztikusat tudunk kihozni. Hát három dolog, amit említenék, hogyha összehasonlítjuk a bizottság javaslatát és az Európai Parlamenti állásfoglalást, és itt ugye köszönetet mondok Bodénak megint, hogy átvette a Európai Parlamenti állásfoglalás egy részét. Tehát, hogyha ezt össze hasonlítom a bizottsági javaslattal, akkor nem vagyok elégedett. Beszéltünk ugye arról a problémáról, hogy a civil társadalom szervezeteit hogyan támogassuk, különösképpen helyi szinten. De hát meg kell, hogy változtassuk, azt hiszem a dokumentumban a megoldási módozatokat, kis civil szervezeteket helyi szinten. El kell támogatnunk a párbeszéd, a támogatása a demokrácia gyakorlata a helyi szinteken, ezt megtanítani. Ez kulcsfontosságú az EU, EU jövője szempontjából. Aztán a szabályok egyszerűsítését persze üdvözöljük, és nyilván mindent elszámoltathatóan, átláthatóan kell megoldani, de mégis el kell gondolkodnunk azon, hogy milyen modellt alkalmazzunk, ugye a nagy átfogó ernyő modellt, ahogy Bodil említetted, vagy a független nemzeti kontaktpontokat, és így tovább. Nagyon fontos, hogy a civil társadalom számára minél kényelmesebben, könnyebben használhatóbb legyen ez. Értjük azt is, hogy amikor a jogokról és az értékekről szóló programról beszélünk, akkor ugye az állampolgárok részvétele, a DAFNE program szintén kult szerepet játszik a megelőzésben, ha már így vagyunk, tehát például a gyerekek elleni erőszak, a nők elleni erőszakkal szembeni harcban. Egyetértek az előadó javaslatával méghozzá teljes mértékben, amikor ő azt mondja, hogy az uniós értékekkel foglalkozó ágat teljesen külön kell választani. Sokkal könnyebben tudjuk így szervezni a munkát sokkal átláthatóbban tudunk majd fellépni, és támogatni a civil társadalmat. Az utolsó felvetésem pedig a költségvetéssel függ össze. Ugye az Európai Parlamenti állásfoglalásban másfél milliárd eurót kértünk, vagy hát erre számítottunk, ez az Európai Értékek Eszköz volt, ez volt a korábbi neve, és most, hogyha itt ránézek egy-két programra, Ugye például befektetés az emberekbe, Investing in People címmel, azt látjuk, hogy a szociális alap ugyanezen a szinten van, az Erasmus Plus nagyot ugrik, az Európai Szolidaritási Hatást szintén, mármint ugye a költségvetés 200%-ot nő, aztán Kreatív Európa szintén nő, más programok is nőnek, még a decentralizált ügynökségek is, tehát a Libezak Bizottsághoz tartozó ügynökségek is nőnek, mármint költségvetésileg, de ha megnézzük a, az EU-s értékeket, akkor és jogokat, akkor itt mínusz 8-at látok, tehát az előző évhez képest vagy látszik, hogy itt probléma van a költségvetéssel, és egyetértek ezért az előadóval, hogy sokkal több forrásra lenne szükség a bizottság javaslatához képest. Másfelől azonban vannak kétségeim, afelől, hogy a Költségvetési Bizottságban dolgozó kollégákkal meg tudjuk-e mindezt vitatni. Tehát a javasolt másfél milliárdos szint ugye, és hogy ebből vegyük külön, tehát hogy ez, ez, ebben legyen egy külön ág az EU-s jogok és értékek, de talán így kellene tárgyalni a Költségvetési Bizottságban dolgozó kollégákkal, és hát a módosítókra még van idő, úgyhogy benyújtunk majd módosítókat. Még azt is el akartam mondani, hogy azért nem szabad elfelejteni, hogy milyen fontos ez az Európai Unió jövője szempontjából, tehát hogy támogassuk a civil társadalmi szervezeteket, de felejtjük el a azokat a beszámolókat, amelyek mutatják, hogy a civil társadalom mozgástere egyre kisebb. Ez nem egy politikai, ideológiai dolog. Ez életbevágó ahhoz, hogy erősítsük az állampolgárok részvételét, tehát minden, minden ország állampolgárának részvételét a demokráciában, az EU-ban. Köszönöm Mihály Boninak és Cecil Kienge az árnyék előadó a szocialista frakcióból parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Klód, megköszönöm az előadó asszonynak, mert igen komoly munkát végzett, sokat módosított a bizottsági javaslaton, az ő jelentéstervezetében már volt alkalmunk találkozni és eszmét is cserélni. A szocialista és demokrata frakción képviseletében mondom, hogy az előadó módosításaival egyetértünk, ezek jó irányba mennek, pontosan úgy, ahogy azt eredetileg terveztük, ugye. Nem csak az Európai Unió a jogok és az értékek támogatásáról van szó, hanem az állampolgárság megerősítéséről is. Szerintem el kell erről gondolkodnunk, tehát hogy az európai állampolgárság fogalmát erősítsük, és ezért az is tetszik, hogy átnevezte a e, programot, tehát ide beépítette az állampolgárságot is. És azzal is egyetértek, hogy az EU-s értékeket e, külön kezeljük, a jogállamiságot, a demokráciát nem lehet itt elfelejteni, és az állampolgárok bizalmát is erősíteni szükséges az EU-ban. Azzal is egyetértünk, hogy a védelmet, az állampolgároknak biztosított védelmet erősíteni kell. Konkrétan arra a támogatásra gondolok, amelyet az erőszak áldozatainak nyújtunk, például, hogy hozzájussanak az igazságszolgáltatáshoz, de ugyanez igaz a diszkrimináció elleni küzdelemre, a cigány ellenesség elleni küzdelemre is és jelzem az előadó asszonynak, hogy én is benyújtok majd egy módosító indítványt az afrofóbia elleni küzdelemről. Az afrofóbia a rasszizmus sajnos egy gyűlöletes formája, és egyre gyakrabban tapasztaljuk ezt Európában. Az új rendelkezéseket is támogatjuk, amelyek a bürokratikus terhet kívánják csökkenteni, különösképpen ugye annak fényében, hogyha arra gondolunk, hogy a programokhoz való hozzáférést a civil társadalom kis méretű szervezeteinek szeretnénk biztosítani. A civil párbeszédet szeretnénk lehetővé tenni a kedvezményezettekkel és a fő érintettekkel. Néhány szót szeretnék szólni a nemzeti kontaktpontokról, a kapcsolattartó pontokról. Az előadó asszony ugye azt célozta, hogy legyenek ilyen létesítmények mondjuk így, amelyek támogatást biztosítanak, de szerintem egy kicsit rugalmasabbnak kell lenni. Nagyon sok tagállamban ezek a struktúrák ugyanis már léteznek. Tehát itt arról van szó, hogy fel kell őket használni a lehető legjobban, és el kell kerülni azt, hogy szükségtelenül megkettőzzünk dolgokat. És végül pedig a finanszírozás, ahogy Bóni úr is mondta, kollégám, valóban szükség van arra, hogy a pénzügyi forrásokat növelni kell, és azt hiszem ragaszkodnunk kell ehhez. A civil társadalom szervezetei küzdenek a rasszizmus, az idegengyűlölet, az uszítás ellen, és nekik pénzügyi támogatásra is szükségük van Európától, méghozzá jelentősre. Ráadásul ez a program a véleményem szerint azt is kifejezi, hogy a biztonság úgy jön létre, hogy a jogokat és az értékeket erősítjük meg Európában. Tehát jobban megelőzés, és így megteremtjük a biztonságot. Azt viszont, hogy erőforrásokat át lehet mozgatni, hogyha a jogállamiság elvei sérülnek, kritizáljuk, lehetne alternatív megoldásokat találni. Tehát nem kellene büntetni azokat, a tag, azokat az állampolgárokat, akik egy adott állam, tagállamon belül a demokráciáért, a jogállamiságért küzdenek, és akkor közben az ő erőforrásaik csökkennének, tehát hogy ne büntessük pont a civil társadalmat, de majd benyújtok erre vonatkozóan is javaslatokat. Meg vagyok győződve arról, hogy nagy egyetésben fogunk, egyetértésben fogunk dolgozni, igen szoros ütemtervben, tehát még az idei parlamenti, még a mostani parlamenti ciklus vége előtt lezárjuk az ügyet, és köszönöm szépen az előadó asszonynak a munkát. Köszönöm, Cecil, az RCR árnyék előadója, Jurek úr. W moim przekonaniu pierwsze, co powinniśmy ustalić, to czy te programy, o których mówiła. E, köszönöm szépen. Először is, amit el kellene, hogy döntsünk, az az, hogy ezek a programok valóban erősítik majd a, erősítik-e majd a civil társadalmat és munkáját, vagy pedig nem. Mit jelent a civil társadalom? Emberi tevékenységet, emberi tevékenységet, civil szerveződést, amit támogathatunk, és így tovább. De mindenféle ideológiákat, preferenciákat nem kellene támogatnunk. Úgyhogy én Valéro asszonyt és Mihált is egyébként erre kérném. Ők egyébként egy másik programot mutattak be korábban. Tehát én arra kérném őket, hogy egy kicsit precízebben fogalmazzák meg az álláspontjukat. Mihály a családon belüli erőszakot is említette. Benne felmerül a kérdés, hogy ennek a programnak a felhasználásával például felmérést lehet-e készíteni az erőszakról, a háztartáson belüli erőszakról, mondjuk akár homoszexuális párok esetén. Aztán az erőszak ellenes programok nemzetközi koalíciójáról is beszélnek. Mondjuk ennek a programnak az alapján fel lehet mérni mondjuk a melegbárokban bekövetkező erőszakot? Lengyelországban még a liberális újságok is, mint a Gazeta Viborca beszélt erről a problémáról, úgyhogy szerintem ezt nem kellene a szőnyeg alá söpörni. Tehát kérdezem, hogy ez a program hozzájárulhat-e ilyen kutatásokhoz. Tehát, hogy támogassuk mondjuk a sokgyerekes családokat, mert tudjuk, hogy a sokgyermekes családok anyagi problémákkal küzdenek, és támogatnunk kellene őket. Tehát én nagyon pontos kérdéseket tettem most fel. Én nem azt a választ szeretném hallani, hogy természetesen mindent lehet támogatni. Én most konkrét programokra kérdeztem, konkrét kérdéseket tettem fel. Úgyhogy kérdezem, hogy a programokban mindez belefér-e. A Kulturális Bizottságban felelős előadót kérdezem, hogy tudna-e reagálni, kérem. Merci, désolé, on est euh, très... Köszönöm szépen. Elnézést kérek. De Bodil, parce qu'on était effectivement euh, en commission culte. Euh. Köszönöm szépen. A kulturális szakbizottságban már szóba került ez az aspektus. Tehát próbálunk a legmegfelelőbb módon hozzájárulni ehhez a jelentéshez. Valószínűleg lesz némi surlódás a koordináció kapcsán, és a jogalap kérdései kapcsán, illetve azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a civil társadalom szervezeteit finanszírozni, ez egy kiegészítő pillér lenne. Tudom, hogy nemrég módosítások történtek, az összegekkel kapcsolatban, és hogy hogyan végezzük a koordinációt, de jó lenne még többet egyeztetni, hogy még pontosabb legyen a szabályozás, és hogy ne tapossunk egymás lábára a bizottságok között. Tehát a kult szakbizottságban a polgárság is kérdés volt, tehát hogyan erősíti meg ez a pillér a polgárokat? Hogyha a módosításokat leszámítjuk, akkor annak az alapjairól kéne beszélni, hogy mit gondolunk az Európai Unióról, és hogy mit hozunk itt létre valójában. És ahogy így hallom, azt hiszem, hogy a kult jelentése is fontos lesz, illetve a libéjé is, és így tudjuk majd együtt meghatározni ennek a programnak a fő elemeit. Azt gondolom, hogy ennek nagyon jó hatása lehet a polgárságra, Őszintén szóval azt gondolom, hogy fontos az, hogy támogassuk és pontosítsuk ezt a jelentést. Very much. I declare an interest. Uh, Köszönöm szépen, engem ez érdekel. Én is rendelkezem ilyen tapasztalatokkal, voltam civil szervezet tagja is a múltban, és amit Mikael Kienge asszony is elmondott az előadó javaslataival kapcsolatban, szerintem mind arról szól, hogy hozzáférjenek a civil szervezetek is a támogatáshoz, ami nagyon nehéz. És azt hiszem, hogy olyan szintet céloztak meg, ami egészséges társadalomban teljesen normális. Tehát egy objektív, élénk, egészséges civil társadalom meglétéhez szükséges, úgyhogy én csak gratulálni tudok a dossziéval kapcsolatban elvégzett munkához. Nem könnyű a helyzet. A civil társadalmi szervezetek az Európai Unió szövetségesnek tartják, de itt most nem arról van szó, hogy most akkor őket így nekik így külön kedvezzünk, hanem a normális demokráciák működéséről. Bóni urat kérdezem, hogy van-e kiegészítése? Igen. Marek kollégám tett fel nekem egy kérdést, és úgy érzem, hogy erre válaszolnom kell. A párbeszéd szellemében. Ha a diszkriminációról beszélünk, akkor valóban mindenfajta diszkriminációt meg kell, hogy vizsgáljunk minden társadalmi csoportra szemben, tabuk nélkül. Tehát abban egyetértek önnel, hogy ez valóban egy kérdés, hogyha a diszkrimináció ellen szeretnénk küzdeni, és akkor nyitottaknak kell lennünk mindenfajta ilyen tevékenység támogatására. Úgy gondolom, és persze értem, hogy vannak, akik esetleg úgy értelmeznék azonáltal elmondottakat, hogy valami rejtett hátsó üzenete van, de én egyetértek abban, hogy tényleg nyitottnak kell lennünk minden tevékenység felé, akkor, hogyha az európai értékeket valósítják meg. Hogyha arról szólnak, hogy az európai értékeket védjük, például az emberi méltóságot, a diszkriminációtól való védettség jogát, és így tovább, és szerintem megoldást lehet találni. Mi a probléma? Ha megnézzük a jelenlegi programokat, rengeteg tevékenység és program van, és ezek közül ön említett is néhányat, ezeket folytatni kell, de a kérdés az, hogy mi mondjuk nem csak a nemzet nemzetközi, európai civil társadalmi szervezetek hálózatait szeretnénk támogatni, és nem csak olyan civil szervezeteket, amelyeket a kormányok is támogatnak, akár európai pénzek felhasználásával, hanem tényleg a helyi civil szervezeteket támogatjuk, mert támogassuk, mert nekik nagyon sok mindenre szükségük van, és sokkal aktívabban kellene, hogy fel tudjanak lépni. Ők teremtik meg a párbeszédet, és ők támogatják az embereket, amikor a nehézségek adódnak. Tehát ennek a párbeszédnek a szellemében nem ideológiai, politikai párbeszédet folytatva tudnánk eljárni. Tehát e- emberekre gondolva, állampolgárokra gondolva így tudnánk tárgyalni. Thank you, thank you uh, Köszönöm szépen. Jean. Szerettél volna válaszolni ezekre? Vagy, vagy egy, hozzászólni egyáltalán? Úgy tűnik, hogy fáradt leszek lassan. Jó, hát elnézést. 11.30-kor szavazzunk. Először te, aztán Birgit, ugye? Jó, de mind a kettőt meghallgatjuk, jó? Egy rövid szület lesz fél tizenkettő előtt. Én vagyok az előadó a foglalkoztatási bizottságban, vagyis beszámolnék arról, hogyan tegnap beszéltünk ott, hogy most nem a költségvetés került szóba, mi úgy gondolom ez majd a főbizottság, amelyik foglalkozik ezzel, a koordináló bizottság, azt kell, hogy mondjam, még nincsenek a véleményébe beépítve a módosítók, ezt tisztázni szerettem volna, de egy néhány téma, ami felmerült, a, hogy a minőség bekerüljön a címbe, tehát az értékek, a minőség hangsúlyozása, ezt a dimenziót szeretnénk előtérbe helyezni hogy az antidiszkriminációs oldalt szeretnénk középpontba állítani. Itt a foglalkoztatás keretében az equinet létre kell, finanszírozni kell a program alapján. Ez egy kötelező testület, és ezzel védjük, erősítjük az Európai Unió jogát. Erre ezt hangsúlyoznunk kell véleményünk szerint és fel kell vetni a munkahelyek ügyét is, mert ez egy pozitív hely lehet az adott kérdésben, annak érdekében, hogy különböző csoportokkal együtt dolgozzunk. Szövegezési módosításunk is van adott esetben a polgárok és az emberek szót fel kell váltani, időnként fel kell cserélni, aztán aztán anyagilag leszakadó csoportok, stb. Ezeket is szeretnénk hangsúlyozni jobban, erősíteni szeretnénk a szinergiát más Európai Uniós al ügynökségekkel, de hát ne vállalják át más ügynökségek munkáját, hanem szinergiára kell törekedni. Ez lenne az, amit mi mondtunk, és már az előttünk szólók is említettek. Birgit, Szilvi, egy mondatban kívánsz még? Egy-két kiegészítő kérdést szeretnék feltenni Bodilnak, hogyha ezeket ezt megtehetem 30 másodperc alatt meg tudom tenni most, vagy jó, akkor most tényleg csak három kérdésem van, hogyha egy picit pontosítaná. Láttam, hogy ugye van egy melléklet, és ebben a mellékletben szerepel, hogy milyen cselekvéseket lehet az alap által támogatni, de ugye ez a melléklet most már a szövegben van, a főszövegben, és csak azért, hogy jobban értsem, szerintem Na jó, csak a jobb érthetőség kedvéért szerintem érdemes lenne a mellékletben megőrizni ezt a listát, és utána pedig van egy cikk a párbeszédről, a civil társadalommal, nem tudom, szerintem egy picit ez eléggé általános feladat, egy ilyen horizontális, nem tudom, hogy ezzel az új cikkről tud-e szólni valamit, és az utolsó dolog pedig a nemzeti kapcsolattartó pontokra utal, és itt azt írja, hogy ezek függetlenek, hát ezzel nekem nincs gondom, viszont nem tudom, hogy itt is egy kicsit jobban meg kellene magyarázni. Elnézést, hogy ennyire rohanva mondtam ezt el, elnök úr. Köszönöm szépen a türelmet, Birgit, parancsolj! nem jelent problémát. Köszönöm szépen, elnök úr. Most nem is a részletekbe akarok belemenni itt a javaslat kapcsán, hanem azt szeretném kifejteni, hogy mennyire szégyennek érzem azt, hogy egyáltalán egy ilyen javaslatról itt a parlamentben vitáznunk, beszélnünk kell, mert a bevezetőben elhangzott, miről is beszélünk, hogy vannak programok az EU-n országok számára, ahol a demokráciákat, értékeket akarjuk támogatni, most pedig egyszer csak az jön, hogy az Európai Unión belüli programra van szükség, és megvan az oka annak, hogy ezt csináljuk. Egyszerűen azért, mert számos tagállamban, azokban is, amelyek most az agendánkon nincsenek a legelső listán, de látjuk, hogy a jogállamiság, illetőleg a karta, a szerződés értelmében szereplő értékek is veszélybe kerültek, sőt részben civil szervezetek, amelyek az emberi jogokért, a demokrációért, a diszkriminációmentességét harcolnak, hogy nehezítik a munkájukat. Ilyen értelemben nagyon sajnálatos, hogy erről beszélnünk kell, és mégis jó, hogy beszélünk róla. Ami a konkrét tevékenységet illeti, szerintem nyitottnak kell lennünk, tényleg, mert ö, esettenként ez tagállamról tagállamra, akár régióról régióra is változhat, hogy hol vannak nehézségek, és hol van szükség lépésekre. A költségvetés kérdését drámainak tartom, rendkívül drámainak. Megint csak azt látjuk, hogy nincsenek pénzek ezen a területen, és Bóni úr felhívta a figyelmet arra, hogy a Justice területen eh, egy csökkenés van, más területeken van növekedés, mindenek előtt az Erasmusban, de meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy szóval az Erasmus sem bővítik ki, hanem az Interrail program csatlakozik, de a, valójában az Erasmusra sincs több pénzünk, az ösztödiakra, sőt, akár kevesebb is, ha minden rosszul alakul, és közben arról beszélünk, hogy a tagállamok katonai feladatokra többet kell, hogy költsenek. Úgy gondolom, hogy azért eh, itt eh, némileg aránytalanság alakult ki. Bóni úrral egyetértek abban, hogy a vitát mentesen kéne folytatni, bár egy-egy ponton ezt a megkérdőjelezném ezt a fogalmat, mit értünk mentesség alatt de hát természetesen Jurek úr hozzászólását ideológiai hozzászólásként értelmezhetném például, amikor a meleg klubokban az erőszakot akarja kutatni. Mire gondol a melegek közötti, vagy melegek elleni erőszakról kíván beszélni, hogyha egy ilyen klubot emleget? Ez érdekelne. Sajnos erőszak valamennyi társadalmi csoportban van, és Valamennyien tudjuk, még a katolikus egyházban is van olyan és egy utolsó megjegyzés, amikor nőkkel szembeni erőszakról beszélünk, hát sajnálatos, hogy a családon belüli erőszakkal egy olyan jelenség, amely sok évszázadig megvolt a társadalmunkban, hogy ezt még mindig nem sikerült megszüntetni, és társadalmunk fele valóban nő, nem úgy, úgyhogy szerintem elég fontos aspektus lenne ezzel foglalkozni, hogyha az értékeink védelmiről beszélünk úgy általában. Köszönöm szépen, Birgit. A vita végére érünk. Egy pillanat. Mindenki elmutatja a véleményét. Nehogy elhúzzuk a dolgot, és foglaljuk össze. Számos pont merül fel természetesen, de hát fontos, hogy foglalkozunk a témával. Egy rövid összefoglalót Volt egy néhány kérdés, ezekre szeretnék reagálni, az a polgárság, az állampolgárság kérdése, a polgári viselkedés. Egy javaslatot tettünk a cím megváltoztatására, mert ez egy olyan kérdés, amit a civil szervezetek közül számosan felvetettek, a helyi hatóságok, önkormányzatok is említették ezeket. Itt a polgárságra való hivatkozás, mm, a citizenship helyett a citizen, a polgár szót kéne használni, ez egy kicsit átfogóbb, mint a citizenship szó, de hát úgy gondoljuk, hogy így egy szélesebb körű koncepciót tudunk lefedni ezzel. Ezt megtettük a quality szót is bevenhetne, a minőség szót, vagy az egyenlőség szót is alkalmazhatnánk, ehm, hogyha kérjük, és a konkrét intézkedéseknél azt gondolom, hogy számos intézkedés a bizottság munkaprogramjának része lesz majd, mert nagyon nehéz mindent beilleszteni a jogi szövegbe. És a civil társadalmi szervezetek bevonása vagy befoglalása a konzultációkba a munkaprogram elfogadása során, Aztán többen említették a kapcsolattartó pontokat is. Vannak kapcsolattartó pontok, amelyek nagyon jól működnek számos programban, és Szerintem fontos dolog, hogy mindenhol legyen egy nemzeti tartó, de ezek már legyenek függetlenek, és a programokban részt tudjanak venni. De egyébként minden nemű javaslatot, javítást, fejlesztést figyelembe tudok venni, mondják el, és érdekelnek a működtethető megoldások jellemző a bizottságra. Természetesen egy költségvetési javaslatról van szó, de azért akkor fontos, hogy a civil társadalmak nagy figyelemmel kísérik, ami történik. Köszönöm szépen az árnyék előadóknak is a munkát, amit eddig elvégeztek. Kedves kollégák, 11.30-kor kezdünk szavazni. Addig van egy rövid szünet, de Remélem mindenkinél itt van a szavazóra kártya. So, dear colleagues, please, um... Kedves kollégák, készüljünk fel. Főleg a póttagokra gondolok. Ah, elektronikus szavazás is lesz, ha ezt nem tudnák. Négy szavazás lesz a mai napon. Van, amelyik meglehetősen bonyolult lesz, talán egy kicsit lelassulunk, a szokásosnál lassabban az első Pável úr ügye, itt szinte mindenről szavazunk majd, csak hogy tudják. Ha mindenki felkészült, akkor Pável úr jelentésével kapcsolatban az első szavazás ez a, az MPL vezető bizottság, a LIBE előadó pedig Pável úr. Kér, kérje a szót, Pável úr, az előadó. Itt van az előadó? Nincs is itt, jó. Akkor kezdjük is a szavazást. 20-as módosító, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 75-ös mellette. Vagy eh, megnyitom a szavazást. Lezárom. Hát, 76-os, megnyitom. Lezárom. Rejected. Elutasítva. 77-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 78-as. Lezárom. Elutasítva. 79-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva 80-as, megnyitom. Lezárom. Elutasítva 81-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. Hetes. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 82-es, mert megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 83-as, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 84-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 85-ös. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 86-os. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 87-es. Megnyitom Lezárom. Elutasítva. 8-as, megnyitom. Lezárom. A szocialisták és demokraták eh, egyel többen szavaztak itt. Tehát kérem, valaki vegye ki a kártyáját. Oké. Okay. Elfogadva. 89-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 9-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadom. 90-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Tízes. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 91-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 92-es. Megnyitom. Lezárom. elfogadva. 11-es, megnyitom, lezárom, elfogadva. 93-as, megnyitom, lezárom, elfogadva. 94-es, lezárom, elfogadva. 95-ös, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 13-as, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 96-os, megnyitom. Lezárom elutasítva. Négyes kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 102-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 103-as, megnyitom. Lezárom. Elutasítva 104-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 105-ös, megnyitom. Lezárom. Elutasítva 106-os, megnyitom. Closed. Lezárom. Elfogadva 107-es, megnyitom. Closed. Lezárom. Elfogadva. 108-as, megnyitom, lezárom, elutasítva, 109, megnyitom, lezárom, elutasítva, ötös kompromisszum, megnyitom, lezárom, elfogadva. 112-es megnyitom. Lezárom. Elutasítva 113-as megnyitom. Lezárom. Elutasítva 114-es megnyitom. Lezárom. elfogad a 115-ös, lezárom, elfogadva 116, megnyitom, lezárom, elfogadva 118, megnyitom, Lezárom. Elfogadva. 119. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 120. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 16-os. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 121, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 122-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 17-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadva 18. Lezárom. Elfogadva 19. Megnyitom. Lezárom. elfogadva. 125-ös. Lezárom. Köszönöm. 21-es. Ezt visszavonták -e a hivatkozásoknál? Pre. Preambulum bekezdés. 22-es megnyitom, lezárom elutasítva. 23-as, megnyitom, lezárom, elfogadva. 24-es, megnyitom. kollégák, sajnos nem, e, tömbben nem szavazhatunk, egyenként végig kell menni rajta. Lezárom, elfogadva. 25-ös, megnyitom. Fáradnak a gépek, a szavazógépek, jó? Most nyitom meg, lezárom. Elutasítva. 26-os, megnyitom. Lezárom. Elfogadva 27-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 28. Nyitom. Lezárom. Elfogadva. 29. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva 30, megnyitom. Lezárom. elutasítva, 31, megnyitom, lezárom, elfogadva, 32-es, megnyitom, lezárom, elfogadom, 33-as, megnyitom, lezárom, Elutasítva. 34-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 35-ös, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 36-os, megnyitom. Lezárom. elfogadva. 37-es. Lezárom. Elfogadva. Egyes kompromisszumos megnyitom. Lezárom. Elfogadva. A kettes módosító. Megnyitom. Tehát a kettes módosító. Lezárom. Elfogadva. 42-es. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 43-as. Megnyitom. Lezárom. elfogadva. 44-es. Lezárom. 44-es, még ott elutasítva. Kettes kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 48-as, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 49-es. Lezáró. Elutasítva. 50, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 51-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 52-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 53-as. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 54-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 55-ös, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 57-es, megnyitom. Lezárom. Elfogadva 58-as, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 79-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 60-as, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 62-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 63-as, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 64-es, Lezárom. Elfogadva. 65-es, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 66-os, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Hármas kompromisszum, megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Hetvenegyes, módosító, megnyitom. Lezárom. Elutasítva, 72-es, megnyitom Lezárom. Elutasítva 73-as. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva 74-es. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva név szavazás, szerencsére itt tartunk már. Elnézést. Itt van Pável kolléga. Nincs itt. Akkor lezárom a szavazást. Elfogadva. 39 hét arányban négyen tartózkodtak. Gratulálni szeretnék az előadónak. Oké. Okay. Okay, so now, colleagues, we... Kollégák, most a második szavazás következik, ami a minimum követelmények a kisebbségek számára. Nagy József az előadó. Szeretném megkérdezni, hogy szeretne ő hozzászólni röviden. Akkor mehetünk egyből a szavazásra. Kollégák, mindenki készen áll? Hármas kompromisszum, megnyitom a szavazást. So everyone voted, the vote is closed. that's... Lezárom, és ezt elfogadtuk. Ez egy sokkal szebb szavazólista lesz. 94-es módosító, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 95-ös, csak a második részről szavazunk, megnyitom a szavazást. Csak a második rész. Vote is closed. Lezárom a szavazást. És ezt elfogadtuk. Nagyon sokan csevegnek a néppádból, de ezzel nincs is baj. Négyes kompromisszum következik, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást, és ezt elfogadtuk. Ötös kompromisszum, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. that is Elfogadtuk. 177-es módosító, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hatos kompromisszum, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum, megnyitom a szavazást. That's on page 24. Ez a 24. oldalon van nálam. Hetes kompromisszum mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum, megnyitom a szavazást. Page 28, Mr. 28. oldal, bekerül. Nyolcas 8 kompromisszum. Rendben, ha mindenki szavazott, akkor lezárom és ezt elfogadtuk. 289-es módosító, 289, megnyitom a szavazást. is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 9-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom a szavazást és ezt elfogadtuk. Tízes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyes kompromisszum a preambulumról, megnyitom a szavazást. Recitals, that's ez a 40. oldalon van nálam. Rendben, mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 76-os módosító. 76-os, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 82-es módosító, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. Elutasítva. Csak figyeljenek oda, mert nagyon szoros a szavazás általában. Ennyi, akkor záró szavazás következik. Kollégák, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Everyone voted, the vote is closed. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk 44 szavazattal, 4 ellenszavazattal és 4 tartózkodás mellett. Gratulálunk nagy úrnak! Oh, that was a kinder voting list. I can congratulate him on that. Ez egy olyan szavazólista, ami ezt tényleg gratulálni tudok. Most kicsit lassabban fogunk haladni, mert ez egy kicsit bonyolultabb lesz. A Facebook felhasználók adatainak felhasználása a Cambridge Analytica által és ennek hatása az adatvédelemre. Köszönöm a támogatást a meghallgatások során, nagyon nehéz volt ezeket megszervezni. A második októberi Strasburgi ülésen fogunk a plenárison szavazni. Most lassabban fogunk haladni. Im Namen der EVP eine kurze Erklärung abgeben wollen. A néppárt nevében szeretném elmondani, hogy meg fogjuk szavazni ezt az állásfoglalást a végén, de eh, a Privacy Shield megszüntetésére irányuló indítványt nem fogjuk támogatni, tehát ezt még egyszer mondom, ezt kifejezetten nem támogatjuk, még akkor is, ha plusz van a végén. That, is noted, Mr. You don't like the privacy shield. Értem, Fosz úr, egyáltalán nem ö, szereti ezt a privacy shield ö, fogalmat, de nagyon kedvesen megszavazza majd a, a végén. Ez nagyon kedves öntől. feltéve, hogy ez az álláspont, ne is vitatkozzunk erről túl sokat. Ezért fogok lassabban haladni, mert van néhány név szerinti szavazás iránti kérés a néppártól. Tehát haladjunk ezen végig. Tehát kezdjük el. 29-es módosító, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 30-as, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. És ezt elfogadtuk. 32-es, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Mindenki, kérem figyeljen oda, 33-as módosító, megnyitom a szavazást. I wasn't being patronized. Ez egy nagyon trükkös szavazás, nem akarok senkit lenézni ezzel. Mindenki szavazott? 33-as, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 34-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. 35-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 36-os, megnyitom a szavazást. The vote is... Lezárom a szavazást. Elutasítva. 37-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 38-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 41-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 42-es. 42-es módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 44-es módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 45-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 46-os módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 48-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 49-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 51-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 52, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És ezt elfogadtuk. 53-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 54, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 55. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 56-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Minden rendben, Tomasz? Elutasítottuk. 57-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 61-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 62, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 63, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 64. 64-es módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 65. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 66. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadva. Hetvenegy, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 70, 72. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 74-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 75 első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 76. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 77-es megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva 78, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 79, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 80, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 81, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 82, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 83, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadva. 84, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És ezt elfogadtuk. 86, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És ezt elutasítottuk. 87, a 87 egy név szerinti szavazás a néppárt kérésére, megnyitom a szavazást. Tehát név szerint szavazunk, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Nyolcvannyolc, megnyitom a szavazást. és természetesen ezért ellenőrzünk mindent ebben a bizottságban. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 89, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 90, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És ezt elutasítottuk. 91, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 92, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 93, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadva. 94, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 95, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 96, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 97, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 98, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 99. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hivatkozások. Egyes, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt erről szavazhatunk tömbben. Tehát a kettestől a hetesig, a kettestől a hatosig javítja magát az elnök. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezeket mind elfogadtuk. Preambulum 8-as és 9 as egyben szavazunk róla, megnyitom a szavazást. Itt 8-as és 9 as preambulum bekezdés. Nem, ezt nem tehetjük. Elnézést kérek. Illetve de mégis, lezárom a szavazást és mind a kettőt elutasítottuk. Most következhet a tízes, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Tizenegyes megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ezekből nem szavazhatunk egyben, tehát 13-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 14. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 15. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítva. 16. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 17, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva 18, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 19, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 20-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 21, megnyitom a szavazást. Igen. Tehát a 21-estől a 28-asig, eh, nem, 21-től 27-ig, 21-től 26-ig, és utána az Axel Voss blokk következik, tehát 21-estől 26-osig. Rendben, 21, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Szép próbálkozás. Elutasítottuk. 22. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 23. Erről egyben önmagában szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom, és ezt elutasítottuk. 25. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 26. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 27. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva 28, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Név szerinti záró szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk 41 szavazata, 10 ellenszavazat és egy tartózkodás, mert köszönöm mindenkinek a türelmet, még egy jelentés következik. Tehát kollégák, esünk túl rajta gyorsan. A humanitárius vízumokról szól ez a jelentés. Az előadó Juan Fernando López Aguilar. Megkérdezem az előadót, hogy szeretne hozzászólni. Röviden, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden. Szokásos, hogy amikor egy olyan jelentésről szavazunk, amiről sok párt, ami sok párt működött együtt, és széles körű kompromisszumokat kötöttek, akkor szokás megköszönni a többieknek az együttműködést, hogy el tudtunk jutni a kompromisszumhoz. Szeretném kiemelni, hogy ennek a jelentésnek az volt a célja, hogy összhangban legyen az Európai Parlament által elfogadott álláspontokkal, méghozzá érzékeny kérdésekben, és Kienge Metzola jelentéssel is összhangban kell ennek lennie. És ezzel is reagálunk a migrációs jelenségre. Hát az Európai Parlament egy különösen kényes területre téved ezzel a jelentéssel, és egy olyan üzenetet fogalmazunk meg ezzel a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévőknek, amelyel egyben a bizottságnak és a jövőnek is üzenünk. Köszönöm szépen, elnök úr, mindenkinek az erőfeszítést. Okay, thank you very much, Juan. Um... Köszönöm szépen Juannak. Becker úr a néppárti árnyék előadó, és ő is röviden szót kért. Much, chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudjuk, hogy a frakciómból sokan nem követik, mert hát a többen is nem követik az én ajánlásaimat, hogy szavazzunk a jelentés mellett, tehát hogy támogassuk ezt a jelentést. Szeretném tisztázni, hogy a liberálisokkal kötött kompromisszum eredménye mindez, amelyet az előadóval kötöttünk, tehát a humanitárius vízumra vonatkozó szabályok nem lesznek kötelező érvényűek a tagállamokra, és ha jól értjük, akkor az ehhez kapcsolódó jelentés a vízumkódex felülvizsgálatáról, hála elnök úr és a titkárság erőfeszítéseinek, valamint az előadó erőfeszítéseinek megváltozott, és most már az új időbeosztás lehetővé teszi, hogy sürgősen előre tudjunk haladni, tehát hogy a vízumkódex dossziét is még ebben a parlamenti ciklusban tudjuk tárgyalni és ez az összes triológus ülése is vonatkozik idén. Hát én szeretnék bízni ebben az új ütemtervben, remélem, hogy a kollégák tudják majd követni, és valóban azt várom, hogy mindannyian minden tőlünk telhetőt megteszünk árnyék előadó képviselők annak érdekében, hogy ez a jelentés sikeres legyen. Elnök, köszönöm szépen, Becker úr, egy kényes témáról van szó, kényes dossziéról, és hát reméljük, hogy Hát, valóban tudunk haladni. Térjünk rá a szavazásra, az egyes kompromisszumról megnyitom az elektronikus szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Hetvennégyesről nyitom meg a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Most pedig a 157-esről nyitom meg a szavazást. Lezárom. Ezt is elfogadtuk. És most pedig következik a Záró szavazás, név szerinti szavazás lesz, megnyitom. The vote is closed. Lezárom. 39 igen, 10 nem szavazat és nincs tartózkodás. Elfogadtuk, gratulálunk az előadónak és az árny előadók, árnyék előadóknak is. És kedves kollégáknak köszönöm a türelmét mert nagyon hosszas szavazás volt. A szavazásnak a végére értünk.